Wir, wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen. Folytassuk a ma reggel elkezdett ülést. Bocsánat a csúszásért. A Marokkóval külön kell tárgyalnunk, úgymond. Üdvözlöm a két biztos, Mimicát és Hánt, aki saját szakpolitikáját fogja bemutatni. Üdvözlöm Önöket! És bizottsági főigazgató urat. Az ECA bemutatja az éves jelentésének megfelelő fejezetét, ahogy eddig is tette, és aztán követően a két biztos tart nyilatkozatot, majd a jelentéstevő, és aztán a mentesítést érintett jelentéstevő bizottság kapja meg az árszót. Tehát üdvözlöm a, jelen, a ECA felelős tisztviselőjét, Lamárk asszony, elnézést, örülünk, hogy eljött. Tehát külön kapja meg a szót, először ön parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, először is szeretném megköszönni a szakbizottságnak, hogy bemutathatom a nyolcas fejezetet az éves jelentésünkből, amely Európa a világban kiadott kiadásaira vonatkozik. Azt is szeretném jelezni, hogy ebben az évben a jelentés konform azokkal a prioritásokkal, amelyek a több éves pénzügyi keretben foglaltatnak, tehát az Európa világban fejezet egy kicsit másként néz ki, mint a tavalyi jelentésben, mert egy sokkal szerteágozóbb témát tartalmaz, mint a korábbi hetes fejezet, hiszen itt a 300 millió eurós értékig a regionális politika, aztán a kutatáspolitika 100 millióval szerepel, és még a mezőgazdasági politika is 180 millióval ide tartozik. Ezt szerettem volna összefoglalni, és most szeretnék egy olyan kérdésre kitörni, amelyet önök is jól ismernek, amely arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk összekötni a külügy két területét, a társfinanszírozást és a mm, költségvetési támogatásokat. Mint ahogyan önök is tudják, az audit kapacitásunk ebben a tekintetben eléggé korlátozott, főként az éves jelentésekkel kapcsolatban, hiszen itt most olyan területekről beszélünk, amelyeket egyébként a speciális jelentésekben vizsgálunk meg. A költségvetési támogatás az tulajdonképpen a tagállamok felé kifizetett összegeket tartalmazza, és mi azt vizsgáljuk, hogy mennyire tartották be az általános feltételeket, a választhatósági feltételeket, és hogy a, a finanszírozás szintje mennyire felel meg a, az előfeltételeknek. Tehát itt az ellenőrzés értelmében a bizottságnak korlátozott szerep jut, bár azért jut szerep. A bizottság mm, mégis fontos mozgástérrel rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az általános feltételeknek való megfelelés az mennyire valósul meg. A számvevőszéki jelentés tehát nem mehet tovább annál a szintnél, amikor átadjuk az alapokat a tagállamoknak, hiszen ott utána már keveredik az állami költségvetés és az EU-s költségvetés. Egyébként ez pont egy gyenge pontja az egész rendszernek. Itt nagyon sok hiba mutatkozhat, és ezért nem tudjunk rávilágítani, hogy hol vannak a szabálytalanságok. Éppen ezért abban a 20 megvizsgált esetben, amelyeket a számvavőszék vizsgált, nem találtunk szabálytalanságokat. Ahogyan elmondtam, korlátozott a az ellenőrzési feltét, az ellenőrzési um, jelleg. Itt uh, a másik területen a bizottság úgy gondolja, hogy a műveletek uh, mindaddig megfelelnek a szabályoknak, amíg az uniós uh, finanszírozást fel tudják szívni a megfelelő feltételek betartása mellett. Mi úgy gondoljuk, hogy ha más donátorok is ugyanígy gondolkodnak, és ugyanilyen kritériumrendszert állapítanak meg a saját befizetéseik miatt, akkor elképzelhető, hogy olyan kifizetések vagy költségek jelentkeznek majd, amelyek nem felelnek meg a mi szabályrendszerünknek, tehát itt a mi véleményünk szerint ez kockázatot rejt költségvetési szempontból. Fontos területekről van szó, 35%-át teszik ezek ki a 2014-es összes kifizetésnek, és a hibahatáron a hibahatárok figyelembevételével isvel is azt kértük, hogy a parlamenti mentesítési eljárás 2013-as vonatkozásában egy külön hibahatárt állapítson meg a külügyi, kihívá, a külügyi kiadások tekintetében, hiszen itt ugye többféle donátor bevonásával készülnek ezek a finanszírozások. Tehát ezért van két különböző hibahatár. 2,7%-os a hibahatár a teljes fejezet esetében, és újra kalkuláltuk a korábbi évre vonatkozó hibahatárt is, azért, mert nem ugyanarról a hatáskörről van szó, és ez 2,1%-os az újrakalkuláció után 2013-ra nézve. Hogyha kivonjuk eh, ebből azokat eh, a fajta műveleteket, amelyeket az előbb eh, említettem, tehát a költségvetési támogatás és a több forrásból táplálkozó finanszírozások, akkor összesen 3,7% lenne a hiba határ, tehát ez sokkal magasabb, azért, mert ezek a fajta műveletek sohasem jelentenek hibát. Különböző helyzeteket próbálunk itt leírni, ezekre szeretném most felhívni a figyelmüket megpróbáltuk megkeresni a hibák forrását, a szabálytalanságok forrását, és azt 172 műveletből 28-at ellenő, 28-ban találtunk problémát, ez 16%-ot jelent, és itt azt vizsgáltuk meg, hogy 7 hiba esetében a bizottság, az Európai Bizottság megfelelő információkkal rendelkezett annak érdekében, hogy a hibákat kiavítsa, vagy egyáltalán megtalálja. Honnan is származtathatók ezek a hibák? Például az áfa kérdése 57%-ot jelent a hibákon belül. Aztán az, hogy a bizottsági elfogadott költségek elkönyvelése sor, vagy, tehát ugyanabban a pillanatban még nem történt meg a, a szolgáltatások átadása, ez 24%-át tette ki, és még további 8%-ot egyéb kérdések. Tehát a mi véleményünk szerint a bizottság nagy hiba határral dolgozott, sokkal magasabb hiba határt vagy hiba százalékot találtunk, mint a korábbi évek során. Itt most egy megjegyzést is elmondanék azzal kapcsolatban, amit tavaly is kimondtunk, és a rendszerben talált hibákra vonatkozik. Azt állapítottuk meg, hogy egy nemzeti program esetében, itt egy csatlakozás előtti országról volt szó, 150 milliós összegben adott ki a bizottság forrásokat költségelszámolás nélkül, tehát nem tudjuk, ez pontos, itt, itt a pontos költségelszámolás hiányzik. Ebben az esetben más költségvetési sorban került elszámolásra a, ez az összeg, tehát nem voltak mellette igazoló kiadásigazoló dokumentumok. Ugyanezt az anomáliát tapasztaltuk 96 millió összegben ebben az évben, 2013 és 2014-re nézve tehát, és még ennél is fontosabb, és ezt szeretném most elmondani, és egyben megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a biztosnak, az elkötelezettségét, ugyanis most az előfinanszírozásokat most az elfogadott rendszernek megfelelően fogják elszámolni, és innentől kezdve a pénzügyi rendelettel szembe dokumentumokat fognak most elszámolni, miközben ez nem lett volna kötelező. Az audit során tapasztalt hiányosságokat, tehát megpróbálja kiavítani a biztos, és nagyon köszönöm ezért az ő munkáját, hogy elfogadta és párbeszédet kezdeményezett velünk erről a kérdésről. Arra is emlékeztetnék, hogy a hármas fejezetben ebben az évben Egyes részei ennek a fejezetnek arra vonatkoznak, hogy milyen eredményeket mutathatunk fel a fejlesztési politika területén, tehát itt is természetesen, hogyha kérdések merülnek fel, akkor részletesen elmagyarázom a helyzetet, hiszen ez az eredmény értékelésre vonatkozik a bizottsági költségvetésen belül. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Most remélem nem kell megállapítsam, hogy ki kezd a biztos bizottság oldaláról nem én kéne döntsem, önök remélem megállapodtak egymás közt. Igen. Ja, vielen Dank. Äh. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt szakbizottsági képviselők, résztvevők. Nagy öröm nekem, hogy itt lehetek, és egy év elteltével egy fordulót lezárva úgymond itt lehetek eszmét cserélni a politikában nyújtott segítségnyújtás, támogatások végrehajtásáról. Mielőtt a statisztikákról, számadatokról, hibaszázalékakról beszélnénk, szeretném összefüggésébe helyezni munkánkat. Nagyon sok partner országunk súlyos válságokkal ment át, konfliktusok rázták meg őket, és ilyen munkaterületeken nyilván a kockázat is magasabb, a konkrét pénzügyi végrehajtás mindennapjaiban is, és nem könnyű ezeket határok között tartani, bár minden nap törekszünk erre. Sajnálatos módon a politikai helyzet a költség, a legutóbbi eh, költségvetési mentesítés ideje eltelt idő óta nem javult. A, az EU támogatási eszközök ö, tanúi egy teljesen példátlan menekült hullámnak is, amely a terrorista fenyegetéssel és a bizonyos területeken kialakuló instabilitással függenek össze, és ez Európa újkori történetében gyakorlatilag példátlan esemény sorozat. Szeretném kifejezni abeli meggyőződésemet, hogy a szomszédságpolitika támogatási eszközei és egyéb segélyforrásai lényegileg hozzájárulnak azokhoz a, tár a társadalmi gazdasági fejlődéséhez egyes országokban, különösen akkor, hogyha a kereskedelmi gazdasági intézkedésekhez kapcsolódnak politikai követelések, és az a cél, hogy javítsuk a, ezekben a térségben élő állampolgárok életét, életminőségét, különösen a fiatalabb generációkét. Ennek érdekében kell a lehető legjobban felhasználnunk ezeket az eszközöket. Egyrészt a programok és projektek kiválasztása révén, melyek támogatásra érdemesnek ítélünk, másodszorban tudatosan kell vállalnunk azt a felelősséget, amely az adófizetők pénzének szakszerű felhasználása jelent. Itt a legalitása és ez az előírásnak való megfelelése a támogatásoknak kell, hogy a figyelem középpontjában álljon, ugyanakkor konkrét, látható eredményeket kell mindez hozzon az ott élő emberek életében, és ez, ez Európai Unió teljesítményeiként kell, hogy megfogalmazódjék, az állampolgárok és partnereink számára is felismerhető módon, tehát csak úgy számukra, mint a mi állampolgáraink számára értelmezhető módon. Tehát egyrészt a támogatási eszközök és a szomszédságpolitikai eszközök bemutatták, hogy a reformok támogatása oda vezethet, hogy európai normák és értékek jönnek létre, vagy erősödnek, a jogállamiság, a gazdasági irányítás, a közigazgatás reformja, azok a központi területek, amelyeket leginkább támogatunk, és ezekre koncentráltunk. A szomszédság politikai eszközök körében úgy döntöttünk, hogy egy bizonyos korlátozott számú prioritásra koncentrálunk csak egy-egy ország esetében, ott segítve, ahol a leginkább segíthetünk, és ahol a legnagyobb a hatásossága a támogatásunknak. Mind a két eszközzel bizonyítottuk, hogy gyorsan tudunk reagálni, gyorsan kialakuló válságokra és kihívásokra. Konkrét példaként említhetném a gyors és igény elemzése támaszkodó reakciónkat a boszniai és szerbiai katasztrófákra, és a szomszédságban kialakulott, például Ukrajnában, közel-keleten, Észak-Afrikában kialakuló válságokra adott gyors, pontos és felmérésen alapuló válaszainkra. A politikai igények és prioritások kell meghatározzák munkánkat, az európai tagállamok és parla, európai parlament által meghatározott rangsor szerint kell azokat a kereteket kihasználnunk, amelyekre most például a több millió otthonát elveszett ember által kiváltott menekült invázió, menekült hullám kihívásától is szembe kell néznünk. Azokra az országokra koncentrált támogatásunk, amelyek leginkább érintettek e hullámban. Egy kezdeményezések révén szeretnénk gondoskodni arról, hogy a betartják a mértékadó pénzügyi szabályokat a végrehajtó felek. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak az európai számbevőszék jelentéséről. Először is Lemárk asszonynak szeretnék az igazságos és kiegyensúlyozott jelentésért a számbevőszék részéről, különösen Európára vonatkozóan köszönetet mondani. Köszönetet mondanék a jó együttműködésért is az eddigi értékelés tekintetében. Nagyra értékelem ezt a munkát, hiszen a bizottság hatásköre garantálni azt, hogy a támogatási eszközök a hatékony pénzgazdálkodás szabályi alapján történnek, és ezáltal lehet a megfelelő pénzfelhasználást garantálni. Idén január 1 óta, létrehozása óta a szomszédsági főgazgatóság felelős 16 országért az európai szomszédságpolitika keretein belül, és 7 tagjelölt országért és potenciális tagjelölt országért a bővítési folyamat keretein belül. Ezen pénzügyi eszközöket rendelkezésre kell állítani. A szomszédsági eszközről beszélek, és a csatlakozási eszközről. Az előcsatlakozási eszközről. Ezen a 2014-es nyilatkozat a főigazgatóság részéről pozitív visszhangot kapott, egy százalékos a hiba arány, és ami a szerbi és boszniai felépést illeti, a számvevőszék szerint még alacsonyabb a hiba arány. Ez tanúsítja az elmúlt évek erőfeszítéseit, hogy egy százalék alá hozzuk a hibarányt. Ami a szomszédsági országokat illeti, Tunéziáról, Moldáviáról, Palesztináról és Ukrajnáról beszélek, az eddigi műveleteknél hibát is találhatunk. Közben megállapíthatjuk, hogy a szomszédsági program országai alapvetően 2013-hoz képest jobban teljesítettek. A hiba arány 1% alatti. Ezen jelenség mutatja, hogy a kontrollmechanizmusok működnek és egyre javulnak. A hibákat amennyire lehetséges próbáljuk leszorítani, de ezen eredménynek nem jelenti azt, hogy a kísértés csapdájába essünk, és azt gondoljuk, hogy most már ülhetünk a babérjainkon. Folytatni kell az erőfeszítéseket, és továbbra is nagyon alacsony szinten kell tartani a hibarányt. Természetesen a számbevőszék ajánlásait az elmúlt két évből figyelembe vettük, a számvevőszék nem csak arra szorítkozik, hogy a hibákat feltárja, hanem nagyon szükséges és hasznos ajánlásokat ad a további munkára. És ami az előfinanszírozásra vonatkozó elszámolást illeti, már 2013-ban az éves megbízhatósági nyilatkozatban a korábbi főigazgatóságot beazonosították Tavaly a számvevőszék foglalkozott ezzel a témával, és a 2013-as, 14-es kifizetésekre vonatkozóan értékelt a helyzetet. Korrigálták a helyzetet, és a számvevőszékkel, az Európai Parlamenttel és a Tanácssal 2014-15-re vonatkozóan tárgyalták a kérdést. A számvevőszék a korrigált eljárást az idei jelentésben explicit megemlíti. Az idei jelentésben a számvevőszék további ajánlást fogalmazott meg az előfinanszírozására vonatkozóan a Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztés Főigazgatóságának, valamint a Szomszédságpolitikai és Bővítési Főigazgatóság felé. A belső iránymutatások a főigazgatósági pénzgazdálkodással kapcsolatban a szomszédság területén ezen pontokkal kapcsolatban figyelembe vette az ajánlásokat. Biztosíthatom önöket, hogy a főigazgatóság és én magam is a számvevőszéggel és a szakbizottsággal szorosan együttműködünk. Továbbra is közös célunk az, hogy önökkel közösen a, az eredményes pénzgazdálkodást tudjuk biztosítani, és továbbra javítsunk a pénzek felhasználásán. Köszönöm a figyelmüket. Ja, köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm azt, hogy ajánlotta, hogy jövőre ismét eljön Attól tartok, való igaz, be kell könyveljük egymást a naplóinkba, találkozunk majd megint. Biztos úr, önél szó. Uh, honorable members, honorable member of the... Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt uh, számvevészéki képviselők, szeretném megköszönni a, az Európai Számvevőszéknek uh, az éves jelentés 8-as fejezetének bemutatását. A mai napon arról fogunk beszélni, hogy az elmúlt évben az Európai Bizottság a fejlesztéspolitikai fejezetet hogyan kezelte. Több mint 600 projektről van szó 120 ország esetében, összesen 7,3 milliárd eurós értékben. A vita során részletes betekintést fogunk kapni. Ezen a mostani bevezetőn keresztül három legfontosabb kérdésre szeretnék utalni. Ugye itt van a menekült kérdés, amely hatással van a kiadásainkra, és aztán itt vannak a nem kormányzati szervezetek, illetve az a gondolat, hogy az eredményekre kell, eredményorientált megközelítésre van szükség. Többen is kérdezték, hogy vajon a megnövekedett menekültek száma nem mutatja el pont azt, hogy a múltbéli fejlesztési politikánk megbukott. Én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon kemény nem erre a kérdésre a válasz, ugyanis különbséget kell tudni tenni a migránsok és a menekültek között. A migráció akkor ö, emelkedik meg, amikor a származási országokban a fejlesztéspolitika jól működik, és olyankor például a, szahar, tehát a szaharán túli területekről több mint 8%-a az ország, tehát ezekből az országokból elvándorol egy kicsit messzebbi országokba. Más a helyzet teljesen a menekültekkel kapcsolatban. Bizonyos gyök, kér, tehát a, a probléma gyökereire hatással lehet a fejlesztéspolitika, mint a szegénység, vagy az éhezés, de a marginalizáció és az emberi jogi jogsértések is hatással lehetnek erre. De amikor a háborúk vagy konfliktusok elől menekülnek a menekültek, akkor itt sokkal nagyobb összefogásra van szükség, mint amit a fejlesztéspolitikán belül meg tudunk tenni. Tehát legyünk realisták azzal kapcsolatban, hogy mit várunk a fejlesztéspolitikától, de ezeken a korlátokon belül úgy gondolom, hogy a fejlesztési együttműködésünk nagyon is hatékony volt, azzal, annak fényében is, amilyen a mostani migrációs helyzet, illetve a menekült helyzet. Nézzük például a Mozambik, Mozambik esetét, amely egy konfliktusok által megtizedelt ország volt 20 évvel ezelőtt. Miután már régóta az EU -a támogatta ezt az országot, hozzá tudtunk ahhoz járni, hogy mi makrogazdasági stabilitást hozzunk ennek az országnak, és jobb finanszírozási rendszert, illetve jobb bankrendszert hozzunk létre. Ezen keresztül jó néhány problémát eszközön meg tudtunk oldani, és Mozambik rengeteget be tudott fektetni a az oktatás kérdésében nagyon sokat javult az alapfokú oktatás mind a fiúk, mind a lányok esetében. Júliusban, 2014 júliusában megalkottuk az első közép-afrikára vonatkozó alapunkat, és 2015 végén egy konkrét eredményről is beszámolhatunk már. Mire gondolok? Például rehabilitáltunk 22 egészségügyi intézményt, kórházat, aztán infrastruktúrákat hoztunk létre öt különböző városban, 380 munkahelyet hoztunk létre, és jó néhány projektet az egészségügy területén is támogattunk. A harmadik példa Paraguay példája, a szegénység elleni harcban segítettük a kormányt, valamint az oktatáshoz való hozzáférést is segítettük. Az számok itt önmagukért beszélnek. Az Európai Unió a cash transfer programot támogatta, és ezen keresztül a teljes szegénység 18%-ról 10,5%-ra csökkent csak négy év alatt. Paraguay pedig az alapfokú oktatást teljes körülvé tette 6 év alatt. Egy másik horizontális aspektus a nem kormányzati szervezetek bevonása munkánkba. Az NGO-kkal való együttműködés fontos része a mi rendszerünknek, hiszen itt a saját értékeinket, elveinket próbáljuk propagálni. Az NGO-k közbeszerzési eljárásokon keresztül, vagy pedig a krízismenedzsmentben, vagy sürgősségi eljárásban is partnereinké válnak, itt különböző um, kompetenciát, illetve különböző szervezetek uh, teljes jogú kompetenciát kapnak uh, krízisek uh, megoldására. Szeretnénk minél nagyobb értéket adni a pénzért, és még inkább az eredmények kell, hogy vezéreljenek bennünket. Ezen kívül pedig rá kell mutassunk arra is, hogy mit tudunk elérni a fejlesztéspolitikánkon keresztül. Természetesen a pénzt helyesen kell elkölteni, de ugyanakkor hatékonyságot is fel kell mutatnunk. Ahogy Györgyeva asszony rámutatott, a bizottság azon dolgozik, hogy az Európai Unió költségvetése eredményorientáltabb legyen, és ez a mostani eszköz is ennek a célnak a szolgálatába állítható. A fejlesztéspolitikával kapcsolatban az első pilot reportot a bizottság nem sokára megjelenteti, ugye ezt a projektet ebben az évben indítottuk útjára. Az éves jelentés rámutatott arra is, hogy a külügyi szolgálat, illetve a külügyi tevékenység 3%-kal csökkent az elmúlt három évben. 3,8%-ról beszélünk, és maradvány hiba határ esetében az összes, tehát ami megmaradó hiba, az összes korrekció után már a második évben azt mutatja, hogy csökken a teljes hiba határ 2014-ben ez 2,8%-ra rúg. A számfevőszékkel való együttműködésünk esetében a DG Defco-nak egy második hiba határt is meghatározott, azért, hogy a költségvetésből ki tudjunk venni bizonyos többes forrású finanszírozású eseteket. De ezzel mi nem értünk egyet, mert úgy gondoljuk, hogy a mi logikánk alapján kevesebb hiba határ, kevesebb hiba vagy szabálytalanság csúszik be. Mi úgy gondoljuk, hogy harmadik országokban implementált politikáink jól működnek, szolid a rendszer, de ugyanakkor természetesen még van lehetőség arra, hogy javítsuk a teljesítményt, és a bizottság már több területen dolgozik annak érdekében, hogy a hibahatárt csökkenteni tudjuk. Továbbra is javítani szeretnénk a munkánkat, és ezért megvizsgáltuk azt, hogy az, els, az elmúlt három évben a számvevőszék milyen ajánlásokat fogalmazott meg, és hogy milyen a mi hibahatárunk, maradvány hibahatárunk a kontrollrendszerünk rendben van, de az implementáció bizonyos területeken még rejt magában javítási lehetőségeket. Nagyon örülnénk annak, hogyha a parlament és a számvevőszék ajánlásait meg tudnánk valósítani, és ezzel kapcsolatban egy új cselekvési terv is megszületett, a Digi Defco irányítója is kimondta, hogy a múlt évi ajánlások alapján az elemzéseket kell, az elemzések alapján lehet megállapítani a hiba határokat. Tehát tovább próbáljuk javítani a jobb monitorizási és jelentési rendszer kialakítását, és el szeretnénk kerülni azt a rendszert, hogy az egyes programokat csak évekkel később tudjuk értékelni. Tehát itt célorientáltak szeretnénk lenni, és tovább szeretnénk ezt javítani, ugyanakkor egy igen, költséghatékony rendszert szeretnénk az ellenőrzések tekintetében kialakítani az adófizetők, az európai adófizetők pénzének ellenőrzése érdekében. Úgyhogy várom a gyümölcsöző együttműködést önökkel. Köszönöm szépen, biztos úr. Most az előadónknak adjuk meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos urak, tisztelt számvevőszéki képviselő, tisztelt kollégák, 10 percen van, megpróbálok nagyon rövid lenni. Német, szlovén ellenőrzés alatt vagyok, úgyhogy valahogy mindenképpen sikerülni kellenek. Ahogy önök is tudják, nem titok, hogy a bizottsági mentesítési eljárás során a fő kérdés számomra az az, hogy konstruktívabban kellene a mentesítést felhasználni, az eredményekre, a teljesítményre, nem pedig a hipa arányokra kellene koncentrálni. Köszönöm a biztos uraknak, hogy az előadásukban az eredményekre koncentráltak, és hogy példákat is adtak erre. És köszönet az írásbeli válaszaikért is. Azt gondolom, hogy az írásbeli válaszokkal kapcsolatban még további részletre van szükségünk, talán erre még majd visszatérek. Elsőként elmondanám, ami a teljesítménykeretet illeti, egyelőre még nincsen teljes körül teljesítménykeret, mindkét főigazgatóság fejlesztés és együttműködés és a bővítés, a célkitűzéseket és a fő teljesítmény mutatókat kidolgozták, és az éves jelentésben erről beszámolnak. A DEFCO még saját eredménykeretet is kidolgozott. Szeretném megismerni a számvevőszék véleményét ezzel kapcsolatban a DEFCO főigazgatóság teljesítménykeretéről. Viszont még nem tudjuk egyelőre, és ez engem aggaszt, hogy milyen mértékben sikerült a fő célkitűzéseket összekapcsolni a helyszíni projektekkel. Másként fogalmazván, nem tudjuk, hogy a projekt teljesítménye valóban hozzájárul-e ahhoz, hogy a fő célokat elérjük. Szeretném, hogyha erre egy kicsit részletesebb választ adnának. Köszönöm Mimica Busztyos úrnak, hogy megemlítette, hogy fontos aspektus a külső kapcsolatainkban általában véve az, hogy a szegénység elleni küzdelem közvetett hatása, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyel el lehet kerülni, hogy ellenőrizhetetlen módon érkezzenek menekültek. Köszönöm, hogy ezt megemlítettem. Azt gondolom, hogy az egész szakbizottság, és én magam is várjuk azt a két rendkívüli jelentést a szemvevőszék részéről, amelyek rendkívül fontosak lesznek a mai kontextusban. Az egyik a humanitárius segítség eredményeire vonatkozik, a másik EU spending on migration in neighborhood countries, tehát a szomszédsági országokban a migrációval kapcsolatos EU kiadások. Ezek ez két rendkívül fontos kérdés. A számvevőszéktől kérdezném, hogy mikor fogják ezt ezen jelentéseket elküldeni, és a mentesítési jelentésbe fel tudják ezt használni. Talán a bizottságtól kérdezném, hogy a számvevőszékkel kapcsolatos kontradiktórius eljárás hogyan folyik, és ez, az ilyen rendkívüli jelentéseket mikorra várhatjuk a civil szervezetekkel kapcsolatban is lenne egy kérdésem. Felhívták a figyelmemet arra, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyek az EU-tól kapnak támogatást olyan projektekre, amelyek közben az EU értékekkel, politikákkal ellentétes célokat terjesztenének, és önök is beszéltek az EU-s értékekről biztos Nem tudom, hogy a bizottság tud-e ezekről, és hogyha igen, akkor hogyan kezeli ezt a helyzetet? a civil szervezetek kérdését. Van még időm? Köszönöm. További kérdés. A főigazgatóságok közötti koordináció. A Global Europe fejezet a külső kapcsolatokra vonatkozik, de a különböző szolgálatok különböző célokat követnek, és különböző eszközökkel gazdálkodnak eh, ezen tevékenységen belül. A DEFCO főigazgatóság, a NIR, az ECO, a külpolitikai, a kül, külügyi szolgálat eszköze, és közben a fejlesztési alap is létezik, tehát a, mindkét biztostól kérdezném, hogy a Global Europe alatt az egyes eszközöket hogyan lehet koordinálni a főigazgatások között. A jelenlegi eljárásunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a terheket megosztani, önök szerint megfelelő-e, vagy másként kellene ezt a munkát megosztani? ezzel lehetne esetleg jobb teljesítményt elérni önök szerint? Lenne egy kérdésem Hán biztos úrnak. Tudna-e reagálni a Moldovai Köztársaságban kialakult helyzetre? Jelenleg a bizottság milyen lépéseket tesz, és hogyan tudja biztosítani azt, hogy a Moldovai Köztársaságnak adott alapokat megfelelően használják fel, és hogy mit érnek el ezen alapokkal, ez lenne a nagyon is konkrét kérdésem. Mindkét biztos felé kérdésem. A bizottság rendelkezik-e statisztikákkal arra vonatkozóan, hogy hány szerződést adnak ki közbeszerzési eljárás nélkül sürgősségi alapon? Jelenleg vannak-e intézkedések arra vonatkozóan, hogy a, az ilyen sürgősségi esetekben az eljárás megfelelően folyjon. És talán az utolsó kérdésem, és akkor pont betartom a 10 percet. Amikor kisgyerek voltam, a nagymamám mindig azt mondta, hogy a végére hagyjam a legjavát. Én talán most a legrosszabb részével fogom zárni a kérdéseimet. Mimica úr, szeretném, hogyha válaszolni az ING ügyel kapcsolatban. Kicsit csalódtunk, hogy erre a témára a 22-es írásbeli kérdésünkben nem kaptunk választ, tehát szeretnénk megismerni a helyzetet az ING ügyben. Hogyha most ezt nem tudja elmondani, akkor ha írásban válaszolna erre, akkor azért is rendkívül hálásak lennénk. Ez lenne bevezetőként. Talán még majd más kérdések felmerülnek később, hogyha van rá idő. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét. Martin, nem akartam traumatizálni. Elnézést. Hán biztos úr, Kezdeni ön? Szívesen. Először is. Ami az együttműködést illeti a relax biztosok és illetékesek között, azt hiszem, hogy ez megfelelően és egyre jobban működik. A Juncker Bizottság koncepciója, hogy ilyen klasztereket alakítson ki az alelnökkel és az illetékes biztosokkal, és a relax kapcsolatban már a múltban is volt, és most is van ilyen, és egyre jobb az egyeztetés, ami az eszközök felhasználását illeti, a kollégámmal sajtókonferenciát tartottunk azon intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek mindkét, mindkettőnk portfóliórát érintik, és ami a szíriai válságot illeti, és a pénzügyi eszközeinket mindenki a saját hatáskörén belül és igényeim belül lép fel, az ECO részéről közvetlenül van szükség támogatásra, és mi pedig a saját eszközeinkkel inkább a közép-hosszú távú perspektívát próbáljuk kialakítani. Ami a sürgősségi fellépéseket illeti, és a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdést Engem is nagyon érdekel ez a kérdés. Valójában így első látásra azt gondolom, hogy azért korlátozott ez a probléma, mert pontosan ezen okokból kifolyólag komoly eszközeink vannak, amelyeket a nemzetközi szervezetek csatornáiba tudjuk betölteni, és ezért odafigyelnek arra, hogy Szíriában, Libanonban, Jordániában, Törökországban megfelelő szaktudással és személyzettel rendelkeznek, és így a mi szabályainknak megfelelően tudják ezen eszközöket rendelkezésre állítani, és így a lehető leggyorsabban hozzájutnak a rászorulók. Ennek ellenére egyetértek abban, hogy ez egy olyan téma, amire oda kell figyelnünk, és én is utána járok, és még írásban később válaszolok. Ami Moldáviát illeti, a kifizetéseket leállítottuk. Ez is példája annak, hogy jó szándékkal voltunk, és egy évvel ezelőtt Moldávia a legjobb tanuló volt az osztályban, az FTA végrehajtotta, és komoly előrelépések voltak. Idén az ötödik miniszterelnök vagy miniszterelnök nő van most hatalmon. Tehát egyértelmű a helyzet. Ami az IMF elemzését illeti, mi arra hagyatkozunk. Az IMF, hogyha nincsen kormány, akkor nem tud fellépni. Romániával, a bilet, Románia leállította a kétoldalú hitelfolyosítást is. Ez a helyzet. Ettől függetlenül persze én mindig rendelkezésre állok, és azt gondolom, hogy az európai parlamenti képviselők is azon fáradoznak, hogy közvetítsenek, de jelenleg a mostani helyzet ez, és ami pedig a teljesítmény mutatókat illeti, erre vonatkozóan is lenne két észrevételem. Egyrészt bizonyos tekintetből még az elején járunk a végrehajtásnak, és a számvevőszék elemzését figyelembe vesszük, harmonizáltan kell a DEFCO és a NIR között a teljesítménymutatókat végrehajtani. Nekünk 9, a DEFCO-nak 18 ilyen van. Nem tudom, hogy mi a legészszerűbb, hogy egy legyen, vagy 18, vagy 5, de az biztos, hogy mindenképpen észszerű, hogy közös megközelítést alakítsunk ki, azért, hogy közös eredményre juthassunk. alkalomattán, hogyha ugyanazok a személyek tudják alkalmazni az adott eszközt, akkor észszerű, hogyha ugyanazon séma alapján járhatnak el az egyes személyek. Mimica biztos úr. Yes. Thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban a koordináció, a külügyi tevékenységünkkel kapcsolatban. Most ebben teljes mértékben egyetértek azzal, amit kollégám Hán biztos elmondott. Teljes körű alkalmazásával az új munkamódszereknek. Azt hiszem, hogy a bizottság most sokkal jobban koordinált politikai koherencia szinten, de akár a programok szintjén is elmondható ugyanez. és általános értelemben az, hogy milyen választ ad az Európai Bizottság, az Európai Unió a külső kihívásokra. A fejlesztési együttműködésben rendkívül fontos a jobb koordináció, a stabilitás és az Európai Bizottsággal való együttműködés, valamint a humanitárius válasz Nos, ebben a kontextusban mindenképpen szeretnék a béke és stabilitás építéssel kapcsolatban, a humanitárius azonnali segítségnyújtással kapcsolatban összeköttetést szeretnénk létrehozni a hosszú távú fejlesztési célokkal. Ami a civil szervezeteket illeti, illetve azt, hogy hogyan tudjuk őket bevonni a programokba, a tevékenységekbe, illetve hogy mi van azokkal a tevékenységekkel, amelyek az Európai Uniós alapértékekkel ellentétesek. Nos, hát itt mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy itt egyrészt a rendeletek szabályok betartásával kell eljárni, másrészt pedig az Európai Uniós alapelvek, értékek és emberi jogi alapelvek figyelembevételével. Tehát bármi olyan javaslat, amely ezen szabályok, elvek ellenébe megy, hát azt nem fogjuk tudni finanszírozni. Ilyen projekt nem lesz EU-s szinten. Administratív és minőségi ellenőrzést is végzünk az implementáció különböző fázisaiban, és ezen felül az EU-s delegációk is állandóan monitorozzák a rendszert, tehát pénzügyi, rend, pénzügyi jelentések, illetve minőségi jelentések készülnek rendszeres időközönként. Annak érdekében, hogy az EU ne finanszírozza tovább azt a tevékenységet, amely nem felel meg az alapelveinek. Amennyiben a finanszírozási időszak alatt történik ez a változás. Jelenleg egyébként ilyen konkrét példával vagy adattal nem tudok szolgálni, hogy volt-e ilyen eset, de az alapjogok, emberi jogi alapelvek megsértésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy a szolgálatok minden bizonyal kimerítőbb választ tudnak adni. Nagyon fontos, tehát a szigorú ellenőrzés ebben a tekintetben. Ami Nézzük akkor az ing kérdését. És a jogi státuszát az I, IMG-nek 2014. februárjában az OLAF ellenőrizte ezt a szervezetet, és akkor a DG e- Defco mindent megtett annak érdekében, hogy azonnal kizárjuk az IMG-t a kedvezményezettek köréből. Végül is egy vizsgálatot folytattunk le, és a bizottság az OLAF jelentését figyelembe vette, illetve tájékoztatta az OLAF-ot arról, hogy a jelentésben szereplő ajánlásoknak nem mindegyikét fogja betartani. A probléma az az IMG jogi, tehát az, hogy ez nem egy jogi személyiség, ez a probléma alapja. Az OLAF jelentésben azt olvashatjuk, hogy az IMG-nek igenis, és van rá jogi kapacitása, hogy a bizottsággal szerződést kössön, hiszen egy nemzetközi szervezetről van szó, és ezért új ö, olyan ö, elemek kerültek napvilágra, amelyeket korábban a bizottság nem ismert, tehát azt az információt kaptuk, hogy valóban erősítenünk kell a teljes körű vizsgálatot a nemzetközi szervezetek esetében, más partnerek esetében is ugyanilyen óvatosan kell eljárnunk. Éppen ezért Ez az eset egyébként rámutatott a rendszer gyengeségeire, és arra, hogy a bizottságnak partnereit és annak jogi státuszát, nemzetközi jogi státuszát jobban kell ellenőriznie. Ami az implementációs gyakorlatát illeti az IMG-nek, ez önmagában nem indokolta azt, hogy vissza kelljen fizetni bármit az implementált projektekkel kapcsolatban. Éppen ezért a bizottság visszautasította azt a javaslatot vagy ajánlást, hogy visszavegyük tőlük a pénzt, inkább csak felfüggesztettük az IMG-vel éppen folyamatban lévő programjainkat. Ami a válsághelyzeteket illeti, nos ezzel kapcsolatban valóban már utaltam erre a bevezetésemben is, hogy a válsághelyzetekben valóban van olyan, hogy közbeszerzési eljárást nem indítunk, nemzetközi szervezetekkel való keretegyezmények alapján járunk el, ez főként nagyobb NGO-kkal, illetve az ENSZ szervezetekkel való együttműködésünket jellemzi. Tehát itt egy partnerségi megállapodási keret szerződésünk van, és ez teszi, lét, ez teszi uh, lehetővé azt, hogy a válsághelyzetekben fel tudjunk lépni minél hamarabb. Más nemzetközi szervezetekkel is hasonlóképpen járunk el. Ilyen például a Vörös Kereszt. Tehát uh, reméljük, hogy Minél hamarabb majd írásban részletesebben tudunk válaszolni a válsághelyzetek kapcsolatos eljárások tekintetében és a vonatkozó projektekkel kapcsolatban. Következő a listán Piper kollega. Ja, dankeschön, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Johannes Hahn biztoshoz intézem a kérdésem, Johannes. Hát szerintem dicséretnek vehetjük azt, hogy engem kekeckedőnek nevezel. Szeretnék egy kérdést feltenni nevemhez hűen, a bizottság értékelését illetően a török országi pénzek felhasználásával, mint előcsatlakozás alapokból való felhasználásával kapcsolatban, mi történik ott a pénzekkel? A számbevőszék rámutatott, hogy mindenféle dolgokra fordítják ezeket a pénzeket Törökországban, normál agrárprojektekre is, meg egyebekre, de sajnos nem az európai jogharmonizációra. A Azóta a pénzek mértéke növekedett, a menekültügy tekintetében is, de az egyéb témákban is. Kérdésem az, hogyan értékelik e pénzek felhasználását most? Aztán egy kérdés Mimica biztoshoz. Nekem nem teljesen világos, bírálta hogy azt a tényt, hogy magasra ment a hiba százalék önöknél, mert az ECA más és más módszertan alapján számol. Két egymással össze nem függő tényezőt vett figyelembe, és ezáltal ment föl a hiba százalék, legalábbis így értettem a magyarázatát. Én szeretném kifejezetten megvédeni a számvevőszéket, mert amikor a számvevőszék elkezd differenciálni, akkor jönnek fel a, a hibaokok. Nem lehet eléggé differenciálni. Éppen a, a, a hibák okainak feltárásában nagyon jó, hogy minden inkább differenciálnak, úgyhogy talán észszerűbb megközelítést kéne itt alkalmazni. Aztán az a kérdés felmerül, miért ment fel 3,8%-ra? A e statisztikai hatáson kívül, amely biztosan fennáll, nem beszélt arról, milyen tartalmi okai lehetnek még annak, hogy felment a hibák százaléka ilyen mértékben, és aztán egy nagyon politikai, politikus kérdés, biztos úr, Önnek rálátása van arra, hogy mi történik most az afrikai országokban. Európa elképesztő pénz, mennyiségű pénz szabadított fel, hogy segítsen ezeknek az államoknak. Ezzel nagyon nagy felelősség is társul. Vízunk a civil szeretekben, de én szerintem jött el az ideje annak, hogy ezt a nagyon megnőtt felelősségi kört több európai tisztviselővel ellenőrizzük, akár a civil szervezeteket is, mert ott sem százalékig rózsás a helyzet. Nem kéne helyben tisztviselőket beállítani, több felelősséget vállalva. Első kérdés. Második kérdésem. Ausztriában, Németországban, más országban is egyre gyakrabban mondják azt, mi európaiak a menekült hullám kiváltó okaival kell, hogy foglalkozzunk, az afrikai országokban levő támogatással, kórházakat, iskolákat építve, struktúrát erősítve, igyekezve stabilizálni ezeket az államokat, hogy az embernek ne legyen oka arra, hogy nekivágjanak a hosszú útnak. Igen. Ám ön egy nagyon hosszú távú forgatókönyvet vázolt. Voltak éppen ez a pénz mikorra jut, okozza azt majd, hogy kevesebb menekült indul neki Európának. Hát tudná írni, hogy vajon azok a várakozások, amelyeket egyes tagállamok fogalmaznak meg az EU-val szemben, nem túlzottak-e? Egyáltalán el lehet-e érni ezzel a pénzzel ezeket a hatásokat belátható időn belül? Vagy kevés az a pénz? Hogyan látja mindezt? Köszönöm. Következő Ayala Sanders képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Lamárk asszonynak és a biztosoknak is az eddig elmondottakat. Azzal kezdeném, hogy Lamárk asszony megértem az ön és a számvevőcék álláspontját. Szeretném, hogyha pontosabban megérthetném, hogy ezt a két, mondjuk úgy pillért miért nem veszik figyelembe az Európa a világban fejezeten belül. Egyrészt a költségvetés támogatás, a másik pedig a fejlesztési a szponzorok támogatásával kapcsolatos kiadások. Én azt gondolom, hogy nem volt rossz az eddigi megközelítés valójában látván, hogy a tendencia az, hogy egyszerűsítsünk a dolgokon, és ezen tendencia éppen, hogy az Európai Számvevőszék részéről is elvárás volt. Tehát nem tudom, hogy ezt a két elemet, szerintem nagyon fontos elemet miért hagyják figyelmen kívül. Lehet, hogy én tévedek, lehet, hogy rosszul értettem, félreértettem valamit, nem tudom, de szeretném, hogy ezt elmagyaráznak nekem. Aztán egyfajta karácsonyfa előtt vagyunk, az eredmény alapú költségvetés, ami karácsonyi ajándékunk. Rendben. Közben az a benyomásom, hogy nem tart ez olyan régóta, hiszen Georgieva biztos asszony nemrég mutatta be az ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Vannak, akik már évek óta foglalkoznak a kérdéssel, és tudják, hogy milyen nehézségekkel nézünk szembe. Önök is tudhatják, hogy milyen nehézségekkel álltunk szembe a mutatókkal kapcsolatban. Különösen, amikor a költségvetést kellett kidolgozni. Ugyanis vannak, akik ilyen mutatót használnak, mások másokat, aztán megint mások, megint másokat. Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni? Nap mint nap különböző nyomásoknak vagyunk kitéve, és az az érzésem, hogyha így járunk el, akkor nem jól használjuk fel az eszközöket. Nos, ezzel kapcsolatban van egy aggályom. Mimica és Hán biztosok ezen mutatók alapján végzik a munkájukat. Valójában Gressle asszony előadása alapján járnak el egy a mutatókat bemutató anyag alapján. Hát én ebbe beleszédülek, az az érzésem, hogy olyan mutatókat használunk, amelyek valójában nem mutatók. Az az érzésünk, hogy ezen mutatókat egyfajta csodaszernek tartják itt teljesítménymutatókról mutatókról van szó, önök ezeket használják, és azt mondják, hogy a nagykövetek a tehát nem az ellenőrzés, nem az audit, hanem a gazdálkodással kapcsolatos jelentéseikben erről beszélnek. Nos, hogyan is állunk ezen mutatókkal, ahhoz képest, amit mi elvárnánk a teljesítmény és eredmény alapú költségvetéssel kapcsolatos mutatók tól. Szeretném, hogyha ezt pontosítanák, mert az az érzésem, hogy egy befagyott tavon próbálunk itt görkorcsolyázni, ami nem egy egyszerű feladat. Nos, következő kérdésem az, hogy mit gondolnak a nagykövetek jelentéséről. Tegnap az a benyomásom volt, hogy azon jelentéseket, amelyek egy adott célra megírtak, másra próbálunk felhasználni. Jó lenne, hogyha a nagykövetek tudnák, hogy valójában mire használják fel ezen jelentéseiket. Jó lenne, hogyha ezt megmondanánk nekik. Nos, most, most ami a konkrétabb kérdéseket illeti. Tunézia. Sokat dolgoztam Észak-Afrikában, nagyon jól ismerem az ottani helyzetet. A nagykövetekkel, az algériai, tunéziai, líbiai, egyéb nagykövetekkel találkoztunk, és ugyanazt a panaszt hallhattuk az alapokkal kapcsolatban. Az Európai Uniós együttműködési alapokkal kapcsolatban. Ezen alapokat nem fizetik ki időben, azaz az alapok egy részét már kifizették, másik részét még nem. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Tunis a korona égköve kellett volna, hogy legyen. Demokrácia kellett volna, hogy legyen. Egy iszlámországról ö, beszélünk. Lehet, hogy még nem veszítettük el teljesen ezt a csatát, de felmerül bennem a kérdés, hogy mennyire komoly probléma ez a lemaradás, időbeni lemaradás. Itt most konkrétan én Tunisztról beszélek, de általában véve Észak-Afrikáról is beszélhetnék, hiszen az algériai nagykövet ugyanerre panaszkodott. Tehát azt hallhattuk, hogy 3 milliárdot adnak Törökországnak, egyszer csak egy, egy csapásra. Másrésztről a korábban vállalt észak-afrikai országok felé vállalt kötelességeinknek pedig nem teszünk eleget, úgy, hogy ők megtették, amit kellett ami a fejlesztést, ami a menekültek befogadását illeti, mindent megtettek. Tehát mi történik ilyen esetben? És hogyan állunk a kereskedelmi kapcsolatok terén? Tudjuk, hogy Palesztinával, izrael problémák vannak. Az Európai Unió úgy gondolom, hogy igazságos döntést hozott, bizonyos telepeket illegálisnak tartunk erre vonatkozóan. Erre persze reakciók is születtek. No de ami a szomszédságpolitikát és az együttműködési politikát illeti, hogyan állunk ezzel? Hogyan lehet ezen elemeket figyelembe venni a kereskedelmi kapcsolatokban, és ennek milyen hatásai vannak a helyszínen? Végül Moldáviára is rátérnék, ami az ütemtervet illeti. Hán úr nagyon jól tudja, hogy milyen nyomást gyakorolnak erre az országra. Szeretném, hogyha semmilyen kétely nem maradna bennünk az országgal kapcsolatban. Ami az értékelési keretet illeti, 2015 utolsó trimeszteréről beszélt, erre ön azt mondta, hogy ez jelenleg folyamatban van, rendben, de szeretném tudni, hogy ez működik-e. Csárneszki kollega a következő. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. A vasárnapi csúcs eredményéről szerettem volna beszélni, de nyilvánvaló, hogy Ayala Szender asszony hozzászólása már ez irányba mutatott. Először is szeretném megköszönni Leila Márk asszonynak és csapatának, hogy bemutatta így a vitánkat, és köszönöm vendégeinknek, a két biztosnak. Ám van egy kérdésem konkrétan Nyimicasz biztos tekintézve. Először is köszönöm a válaszait, amelyet a kérdőívünkre adott. Ám szeretnék további magyarázatokat kérni a civil szervezetekre vonatkozó alapokról, azok ellenőrzéséről, monitoringjáról, az Európai Bizottság részéről. The question of Madame Labajova and also Labajova és Piper képviselő kérdése is ez irányban haladt. Konkrétan a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy ellenőrizze a, ezen alapok végrehajtását és a források kiosztását? Köszönöm. Köszönöm. Én is felmentem, a, felkerültem a hozzászólók listájára. A nyilatkozatokban az, nyiló, ny, és az e-mailen kapott anyagokban Mindeket hiányolom azt a személyes véleményét, hogy elégedettek-e vagy sem azzal, amit 2014-es évben az önök tárcája elért. Ezt kérném, hogy ezt mondják el, hogy látják személyesen. Aztán Hán biztos úrnak mondom, tavaly volt egy kis megbeszélésünk, és a Lamarck asszony is beszámolt erről, a, kö... a költségvetési rend megsértéséről, és vajon Lamarck asszonyt ismer, idézem a nyilatkozatából, kifejezetések történtek bizonyatok számlák nélkül. Hát ezt mindannyian nagyon sajnáljuk. Megérték, hogy ez befejeződik ez a gyakorlat, ma most megint látjuk, megint voltak ilyen esetek. A parlament 2000 májusban döntött ebben már, de mert nem januárban voltak erről megbeszélések. Azt vártam volna, hogy azonnal, ahogy világosá vált, hogy így nem megy, azonnal befejezik ezt a gyakorlatot. Akkor miért tartott ilyen sokáig ez? Meg kell mondjam, ezt elképesztőnek tartom, hogy nem bízhatunk abban, hogy befejezik a törvénytelen gyakorlatokat azonnal, ha erre fény derül. Lamarka Szentől szeretném tudni, milyen kifizetéseket találtak, milyen dátumokkal, amelyek 2011 május után kerültek kifizetésre számla és átvételérismervény nélkül. El az első Hán úrnak intézett kérdésem, a másik, ön volt régiós biztos, ismeri a tagállamokat, és az ottani végrehajtás nyomorúságait apró lékosan megismerte. Boszniában például sikerült javítani az igazgatáson. Mi történt ott, amit a tagállamokban nem sikerült elérni? Hogy lehet, hogy ott sikerült tagállamokban meg nem? Vagy hogyan lehetett helyre tenni ott a dolgokat? Tagállamokban pedig mi a probléma akkor, hogy miért nem lehet ott is így? Aztán Hán úr, tegnap a külső asszisztensek vonatkozó jelent jelentést értékeltük az EU nagykövetekkel, a bizottság DG DEFCO hatáskörébe eső támogatásainak értékelésebe bocsátkoztunk, és úgy tudtuk, hogy a harmadik államokban működő nagykövetséggel nem használják még ezt az eszközt. Ez nagyon fontos menedzsment igazgatási eszköz, vezessék be, használják, erre bátorítom önöket, mert a delegációk teljesítményét nem tudjuk ellenőrizni, felül felügyelni, mert az indikátorokat csak hébekorba alkalmazzák. A menedzsment nem is tudja, hogy mit kéne ellenőrizni a, a, a nagykövetségek működésében. Ha nincs indikátor, nem tudja a nagykövetség mit is csináljon, mit kell tegyen. Jól adja ki pénzt, vagy sem. Tehát fontos volna, hogy a Dicsinir hatáskörében dolgozó nagykövetek is tudják, hogy kívánatos volna az, hogy ezt a rendszert vegye át a főigazgatóság. Ez volna önhöz a kérdésem. Azt a Mimicának, Mimicának is intézek egy kérdést. Nem értettem pontosan, hogy mit, jelent az, mit érint az ING ügy. De úgy tűnik, hogy a bizottság hátulról előrefele próbálta megoldani a dolgot, mert ez a hitelességet is érinti. Hogyha volt biztos, biztos bizottsági tisztviselőket is éri mindez. Kérdés az, hogy az Olaf jelentését mennyiben úgymond szorították félre, söpörték félre, és az ING alapítási dokumentumok jogszerűségét egyáltalán vizsgálták-e a bizottságban? A 22-es kérdés aztán a titkos olvasószoba való belépés ügye is. Hát mindez nem hagy éppen jó, nem tesz éppen jó benyomást, ennyit el kell mondanom. mit azt mondjuk, hogy meg, aztán az EDF extra téma jön. Lesz néhány kérdésem az EDF-el kapcsolatban is, de most még egy téma felmerült, Sokat beszéltünk arról, hogy az EU-nak milyen céljai vannak, a bizottságnak milyen céljai vannak, kooper együttműködés, koordináció a tanácssal és egyebekkel a tanács céljait is emlegették, hogy a bizottság részéről, hogy különféle részlegeket kell egyeztetni, egybeigazítani, úgymond. Kérdésem, hogy tekintettel a mostani európai helyzetre, tehát a menekültválságra vannak-e új célok, más célok, melyeket közösen igyekeznek elérni, és mindez hogyan igazodik az eddigi célokhoz. Kollégi Ali, Ali képviselő. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа комисари. Köszönöm szépen. Biztosok. És kedves munkatársak, mindenkinek köszönöm szépen uh, ezt a rengeteg információt, ez kimerítő volt. Először is szeretnék gratulálni a biztosoknak, ahhoz, hogy ilyen koordinált válaszadásra voltak képesek, az Európai Unió külügyi tevékenységével kapcsolatban, a nemzetközi együttműködés terén, valamint a politika kialakítása kapcsán szeretnék gratulálni Hán biztosnak, mert nagyon pozitív szerepet töltött be abban a folyamatban, ami az unió kiterjesztésére vonatkozik, illetve abban, hogy segítséget nyújt az uniós csatlakozásra való felkészüléshez bizonyos országoknak. Hán biztos nem olyan régen egy új csomagot terjesztett be, amely a nehéz nemzetközi helyzet ellenére sikerült, sikerült ezt megjelentetni. Néhány kérdés is felmerül bennem. Az egyik egy új fajta megközelítésre vonatkozik. Györgyeva asszony veszőparipájáról van szó, az eredményorientált költségvetésről. Azt szeretném megkérdezni, hogy vajon hogyan tudjuk mérni az egyes országok előrehaladását az Európai Uniós csatlakozási úton. Ugye általában a lezárt fejezetek számával mérjük ezt, de ugyanakkor tudjuk, hogy ennek nagyon fontos politikai dimenziója is van, ennek a csatlakozási folyamatnak. Tehát azáltal, hogy indikátorokat építenénk be a rendszerbe, talán könnyebb lenne összehasonlítást végezni. Amikor indikátorokról beszélek, akkor azt kell mondani, hogy egy jól megalapozott rendszerre van szükség, amely fenntartható és amely tükrözi azt, hogy az egyes országok mit értek el a csatlakozási folyamatban. Tudom, hogy ez egy hosszú folyamat, de ennek ellenére, amikor konfliktusok vagy komplikációk lépnek fel, akkor még jobban és még szigorúbban kellene ellenőrizni ezt a folyamatot, ahogyan ezt már elmondták mások is előttem. Ich möchte mit äh, Frau Lamarck vom Rechnung Lamarck asszony, a számvevőszék részéről szeretném, hogyha ő kezdené, és egy, elő, elsőként az előadó kérdésére válaszolna, hiszen meg lehet más kérdések is felmerülnek. Lamarck asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elsőként, ami a hiba arányt illeti, és a mi számításainkat. Röviden emlékeztetnék arra, hogy ezen módszertan egy alapszerződésbeli kötelezettségnek az eredménye, amely a számvevőszéket felkéri, hogy a eredményekről készítsen véleményt, és vizsgálja a végeredmény mögött meghúzódó műveletek szabályszerűségét, és ez egy alapvető felelősségünk, és ezáltal egyrészt pénzügyi auditot és szabályszerűségi ellenőrzést kell végeznünk. Ez azt jelenti, hogy ezen hiba arány tehát azon műveletek eredménye, amelyeket mi szabálytalannak minősítettünk, ezeket mennyiségileg határoztuk meg egy adott pillanatban, megvizsgáltuk, és egy adott időszakra vonatkozóan minősítettük. Ez nem jelenti azt, hogy utána a bizottság ezt a későbbiekben nem korrigálta, és bizonyos esetekben ezt meg is tette a bizottság, és jogosan hivatkozik a bizottság arra, hogyha a szerződésünk végéig eljutunk, akkor még van idő arra, hogy ezen hibákat kijavítsák. Nos, mi egy adott pillanatban vizsgáljuk az eredményeket, hiszen egy adott évre vonatkozóan vizsgáljuk. Éppen ezért a mi hibaarányunk nem ugyanolyan, mint a maradvány hibaarány, amelyet a DEFCO főigazgatóság számított ki, hiszen ők egy más pillanatban mérték ugyanezt. Más módszertannal működnek tehát, és éppen ezért az egyes hibaarányainkat megfelelő és jogos, indokolt módon az adott intézményre vonatkozó módszertan alapján végzik, de ezek különbözőek, éppen ezért a DEFCO megvárja, hogy a műveletek végéig eljussunk. Mi ezt nem tehetjük meg, mint már mondtam, egy adott évre vonatkozóan kell megállapítanunk az eredményeket. Úgy gondoljuk, és el is mondtuk, hogy a DEFCO általi végzett elszámolása maradvány hibarányra vonatkozom, tehát azon hibarányról van szó, amely arra vonatkozik, hogyha már az összes ellenőrzést elvégezték, és ez teljesen indokolt, természetesen ez alacsonyabb, mint a miénk, hiszen a főigazgatóság időt magának arra, hogy az adott művelet végéig eljusson és mindent megtegyen. Emlékeztetnék tehát a hibarányjal kapcsolatban arra, hogy a hibák mennyiségi meghatározása, figyelembe véve a pénzügyi rendeletet, a költségvetési rendeletet és a közbeszerzése vonatkozó szabályokat illetően, ezen eredményeket tehát mennyiségileg határozzák meg, és utána fogjuk a hibarányt meghatározni. Korábban a Törökországnak adott kifizetéseket nem vettük figyelembe, mert azokat kiigaz, kiigazították, és ezt megítették. Nos, az előfinanszírozást elszámolta a bizottság, de becslések alapján, nem pedig a számlák alapján kiszámolt kifizetések alapján. Tehát itt nem csak a költségvetési rendeletet nem tartják tiszteletben, hanem nem járnak kellően elővegyázatosan el. A bizottság tehát ezt a hibát valószínűleg meg a szerződés lezárása előtt tette, de ami a mi eredményeinket illeti, a vizsgálatunk pillanatában volt ezzel kapcsolatosan egy hiba és egy kockázat. Ugyanezt a hibát láthattuk a következő évben is, elnökasszony, 96 millió euróval kapcsolatban, de 2014 május előtt. Tehát vannak itt olyan műveletek, amelyek kockázatot jelentenek, de ezek később a bizottság részéről kiigazításra kerülhetnek, hogyha a bizottság rájön, hogy ezen kockázatok léteznek. És a bizottság is figyelembe vette, hogy a bizottságon belüli alkalmazandó módszer fontos, hogy megfeleljen a költségvetési rendeletnek, és el kell kerülni a jövőben a hasonló hibákat, hiszen hogyha esetleg mi nem világunk, világítunk erre rá, akkor komoly kockázatot jelentenek. Éppen ezért ezt a hibaarányt, tehát egy adott pillanatban végzett ellenőrzés eredményeként kell értékelni, mégpedig az, az eredmények szabályszerűségét és jogszerűségét vizsgáljuk, éppen ezért a hiba arány az egyszerűen az ellenőrzési rendszeren belüli hiányosságokra mutat rá, és azt gondoljuk, hogy a bizottságnak tett javaslatainkban, ajánlásainkban megfogalmazottakat általában a bizottság pozitívan értékeli, hiszen mi a hiányosságokra hívjuk fel a figyelmet, és ugyanaz a célunk, mint a bizottságnak, azt akarjuk elérni, hogy a műveleteket szabályszerűen hajtsák végre. Ami a teljesítményt illeti. Elsőként emlékeztetnék rá, hogy a szabályszerűség a teljesítmény egyik eleme, és nem lehet hatékony és eredményes műveleteket elvárni, hogyha közben nem szabályszerűen végzik azokat. A számvevőszék teljesen egyetért a parlamenttel. A parlament azt kéri, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a teljesítményre. Nos, mi is ezt próbáljuk elérni, nem csak az éves jelentésünkben, még akkor is, hogyha ez túlmegy a célon, hanem a rendkívüli jelentéseinkben is. Elnézést, Ayala Sanders képviselő kérdésére a két hiba arányjal kapcsolatban és a költségvetési támogatással kapcsolatban és a ö, több donoros ö, műveletekre vonatkozóan nem válaszoltam. Nos, ö, tehát az éves jelentésünkben a műveletek szabályszerűségét vizsgáljuk, az, a vonatkozó rendeletek fényében, tehát mik a jogosult kifizetések, és betartják-e az erre vonatkozó szabályokat. Most ezen két esetben nem tudjuk ellenőrizni, hogy szabályszerű volt-e a kifizetés. Miért? Ami a költségvetési támogatást illeti, a bizottság általános fellépéssel él egy adott országgal kapcsolatban, ott természetesen bizonyos kritériumok alapján teszi ezt nem csak úgy véletlenül, de ezen kritériumok nem felelnek meg, pontosabban mi nem tudjuk vizsgálni ezen kritériumokat, ugyanúgy, mint hogyha egy például a piaci szabályokra vonatkozó rendelet létezne. Itt tehát a bizottságnak nagyon nagy a saját hatásköre a döntésekre vonatkozóan, és itt egy támogatás hasznosságát tudjuk csak felmérni. Azt tudjuk, hogy bizonyos országokban a kritériumoknak nem teljesen felelnek meg. Most ez azt jelenti-e, hogy a fejlődő országokat ki kellene zárni ezen támogatásokból, tudván azt, hogy szükségük van arra, hogy a kormányzásokat megerősítsék. Nos, technikai szinten, látván, hogy az éves jelentésünkben milyen módszerekkel dolgozunk, nem tudjuk minősíteni azt, hogy szabás, szabályszerű volt egy ilyen támogatás, avagy sem, abban a formában, ahogy azt a bizottság átutalja. Hogyha voltak hibák, akkor jó lenne, hogyha mi megvizsgálhatnánk, hogy mit tesz ezen támogatással egy ország, és természetesen ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Viszont a költségvetési támogatást már vizsgálhatjuk, és ezt meg is tettük, hiszen a számvevőszék már készített erre vonatkozóan jelentést, más jelentésekben pedig általában véve a költségvetési támogatást vizsgálta. Tehát például a teljesítmény jelentésekben tudjuk ezt vizsgálni, hiszen elmenjük a helyszínre, megnézzük, hogy milyen kritériumokat fogadtak el, hogyan sikerült előrelépni az országban, és bizonyos országok ezt megtették, Hollandia, Egyesült Királyság, felmérték ezen költségvetési támogatást, de nem az éves jelentésben tesszük ezt. Tehát technikailag soha nem lesz szabályszerűtlenség, mert nincsen erre vonatkozó rendelet, mint van például a közbeszerzésre, vagy az áfára vonatkozóan, más műveletekkel kapcsolatban azokat tudjuk alkalmazni. És ugyanez a több donoros műveleteknél is, hiszen ebben az esetben a bizottság hozzájárul olyan alapokhoz, amelyek gyakran ENSZ alapok, de ahol sok különböző donor finanszírozza a fellépést. Az Európai Unió fontos szereplő a fejlesztési támogatásban, sőt a legfontosabb a világon, de gyakran más ö, szervezetekkel közösen lép fel. Ilyen esetekben tehát nem a specifikus ö, kifizetések vagy költségekről van szó, amelyekkel kapcsolatban vizsgálhatnánk, hogy jogosultak-e Um, a szereplők, hanem egy olyan alapról beszélünk, ahol több ö, szereplő finanszíroz egy fellépést. Tehát itt megint csak a hibarányt nem tudjuk ö, felmérni, csak akkor, hogyha egy specifikus auditot végeznénk adott műveletre vonatkozóan, általában véve, ilyet szoktunk tenni. De hát még egyszer elmondanám, hogy ezen műveletek sohasem kerülnek a kvantitatív hibák csoportjába, kategóriájába, és ezért kérték a parlamenttől, hogy a hibarányt kiszámítsuk, hiszen az biztos, hogy ebben az esetben soha nem lenne hiba. Nem tudnánk kimutatni semmilyen hibát, és ezért nem arról van szó, hogy itt mesterséges módon alakítsunk egy hibarányt, hanem ami a kockázatokat és hibákat illeti, ott akartok ezeket kimutatni, ahol a bizottság ezeket ki is igazíthatja, legalábbis az éves jelentésen, jelentéseink keretein belül. Ami a nyibarányt illeti, ez azt mutatja, hogy a művelet aránya a zárójelentésben milyen hibákra enged következtetni, azért mert mondjuk nem tartották be a vonatkozó szabályokat, és egyfajta pillanatképet ad a helyzetről. Ami a teljesítményt illeti, a számvevőszék célja, hogy a teljesítmény elemzéseket kidolgozza, egyebek között az éves jelentésében is, hiszen minden évben egy fejezetet az Európai Uniós költségvetés hozzáadott értékének szentelünk a teljesítmény szempontjából. Ezt a munkát rendszeresen végezzük a rendkívüli jelentéseink keretein belül is hiszen ezen esetekben van lehetőségünk arra, hogy egy konkrét országgal kapcsolatban, egy konkrét művelettel kapcsolatban kidolgozhassuk a megközelítést, hogy hol vannak a hiányosságok, hol vannak az erősségek. Nem szerepem, hogy véleményt adjak a bizottság teljesítmény keretéről, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy sok rendkívüli jelentésünk, és az éves jelentésben is ezt elmondjuk. Az irányító eszközök. Elnök asszony, elnézést. Még nem válaszolt az előadó kérdésére a rendkívüli jelentés a migrációs és menekültügyi kérdésre. Ön két jelentésről beszélt. Az egyik a kockázat átértékelése, a bizottság teljesítmény alapú megközelítése alapján az illetékes az illetékes testület most fogadta ezt el, és azt láthatjuk, hogy ezen teljesítmény alapú megközelítésen még lehet javítani. Ezt elmondtuk a rendkívüli jelentésben is ami a migrációs jelentést illeti. Ez a külső fellépésre vonatkozik a bizottság részéről migrációs területen, még akkor is, hogyha jelenleg nagyon kényes helyzetben vagyunk, és egyáltalán nem a menekültekre vonatkozik. Ezen jelentés miatt komoly ellentmondásban vagyunk a bizottsággal. Jelenleg a bíróság elé került második olvasatban, erre december 10-én kerül sor. A bíróság határozata ezen jelentéssel kapcsolatban, tehát a jövő héten fog megszületni, második olvasatban, hiszen már első olvasatban vizsgáltuk az ügyet. A számvevőszékről van tehát itt szó. Ezek szerint tehát a vizsgált, az ellenőrzött személy határozza meg, hogy az ellenőrző testület mit tesz. Hány biztos úr. Köszönöm szépen. Markus Pipernek mondom, hogy biztos mind a ketten a lehetetlent igyekszünk megvalósítani, néha a sikerel csak. Hát Markus komolyra fordítva a szót, Törökország kérdésében különbséget kell tennünk. A bevezető segítség, itt a beléptető segély, illetve azonnali segítségnyújtás, illetve a, a kiváltó okokat kezelni kívánó támogatás között. Tehát megvannak mind a kettőnek a keretei, és 2014-től 20-ig, ha jól emlékszem, fér, 4 és fél milliárd euró között van. Ezen pénzekhez kapcsolódó célkitűzések, akár csak a többi tagja, jelentkező országban a közigazgatás, illetve az infrastruktúra területén megvalósuló befektetésekben a testet, annak érdekében, hogy az európai normákhoz közelítsen az illető állam, annak, és annak érdekében, hogy ezért olyan programokat alapítunk meg három éves alapon ezekkel az államokkal, amelyekben a struktúrás alapok révén tudunk javításokat eszközölni, különféle területeket vizsgálva, az egyes államokban persze más és más hangsúlyok, súlypontok kerülnek kérdésre, attól függően, hogy a jövőbeli csatlakozás előtt milyen hiányok, deficitek jelentik a legnagyobb akadályt, ennek megfelelően alakítjuk ki ezek, ezeket a programokat, amelyek ezek akadályokat igyekeznek lebontani. Törökország esetében, mint más államok esetén is, nincsenek e pénzügyi időszakra vonatkozó pontos lebontások. Az időszak elején indikatív célmegjelölések történnek a költségvetés végrehajtását illetően, és aztán ebben a szellemben és aztán így hajtják végre ezeket. Aztán döntéseket kell hozni arról is, hogy a jelenlegi menekült problémával hogyan birkozzunk meg, ez hát egy másik téma. A vasárnapi megbeszélések során döntés született arról, hogy a költségvetésen kívüli extra forrásokat is fel kell állítani a tagállamok részéről. Ezeket előre nem látható pótlagos feladatokat és pénzügyi igényeket ellenkező esetben nem lehetne megfelelően kielégíteni. Az is nagyon fontos, és ez csak egy mellék megjegyzés, hogy különbséget kell tenni a menekültek és a migránsok között. A menekültek háborús területről ö, politikai menekültként érkeznek, még a migránsok gazdasági megfontolásból életkörülmények javítása érdekében érkeznek. Tunéziával kapcsolatban az év elején kifizetési csúszások adódtak, a szomszédság politikával foglalkozó igazgatóság, illetve a, a bővítési főigazgatóság foglalkozott ezekkel, ám az is nagyon fontos, hogy ezt követően Értem, hogy egyes országok úgy gondolják, hogy késleltetik a pénzkifejezéseket, mert ellenőrizni kell azt, hogy ezek a kifizetések jogosultak-e. És itt monitoring bizottságok, amelyek évente egyszer-kétszer ülnek össze, tekintik át a fejleményeket, és itt a mi eljárásunk kell, hogy érvényesüljön, és ennek alapján lehet aztán a kifizetéseket eszközölni. Tehát ez a Költségvetési elműző Bizottság követeléseivel is egybeesik. Moldávia kapcsán például nincsenek ö, határidők, politikai döntést kell hozni, amely alapján együttműködést lehet indítani, ám ha ez nincs, akkor nem lehet fizetni. Tehát előbb-utóbb ugye felmerül a pénzek elvételen elvesztésének kockázata az év elteltével, de hát egy normális politikai valóság alapján lehet csak nyomást gyakorolni, az ellen nem. A viták indultak az év elején, az év elején. Annyit tudok csak beszámolni, hogy május 28-án az új szabályok életbe léptek, és május 28-át követően, ugye 2014-ről beszélünk, nem lehet kifizetéseket eszközölni, anélkül, hogy konkrét számlák kiadása ne kerülnének. Én abból indulok ki, hogy ez a helyzet, ezt többször igyekeztünk garantálni, és ellenkező bizonyítékról nem tudok. Az a helyzet, hogy tagjelölt államok esetében a, a hiba százalék sokszor alacsonyabb, mint a tagállamok végrehajtásában. Tehát abból indulok ki, hogy ez a helyzet nem áll fenn, és a legmagasabb hibaszadalók éppen a az alapító tagállamok, vagy a nagyon régi tagállamok körében vannak, és az újabb tagállamok körében nem olyan nagyon magas ez, mert ők pontosan tudják, hogy mennyire körültekintően vizsgálódunk, még az úgymond öregebb tagállamokban olyan struktúrák érvény működnek még, amelyek például a Spanyolország esetében túl sok köztes ö, szervvel dolgoznak, némileg tehát elavultak, és ezért olyan magasak a hiba százalékok, olyan extrém magasak. Őszintén szólva, egyes új tagállamok körében, vagy egyes tagállamokat és tagjelölt államokat összevetve, sok esetben nem látunk hatalmas különbséget a közigazgatás minőségében, ám az, hogy hogyan működnek a tagjelölt államok, nem csak a csatlakozási tárgyalásokról van szó, szóval általában egy hosszabb folyamatról, mely révén igyekszünk a tagállami szintre felhozni ezen országok normáit, és itt eh, az is cél, hogy az igazgatás képes legyen, az ő állami igazgatások megfelelően felhasználni az Európai Uniós támogatásokat, és a regionális ügyekért felelős biztos kell, hogy gondoskodjon arról, hogy úgymond a felelősségi körök itt a DJ NIR kezébe átkerülhessenek, és a közvetlen irányítás, igazgatás egyre inkább megvalósuljon, és a shared management alkalmazása kerüljön lépésről lépésre, egészen addig az időpontig, amíg egyfajta megbízhatóság kialakul az igazgatási műveletekben, és ez a csatlakozási időpontja előtt megvalósuljon. Most ezzel magyarázható sokszor az alacsony min, ö, százalék, hiba százalék. Ami a menedzsment eszközök és indikátorok alkalmazását illeti, ez ö, egy érvényes felvetés. Igyekeztünk, és benne is vagyunk a, a végrehajtásában annak, hogy a DEFCO-t harmonizáljuk úgy, hogy egységes normák és szabványok szerint folyjon a működés, a végrehajtás, ne zavarjuk össze szükségtelenül saját munkatársainkat, ám a, a nagyköveteink indikátorok nélkül is képesek működni persze, de a pénzügyi eszközök felhasználásában nyilvánvaló, hogy az a jó, hogy a konkrét célok és mérhető mértékek szerint szervezhető ez. A végén egy átfogó megjegyzés, az elmúlt hetekben mutattuk be a szomszédságpolitika átdolgozására vonatkozó anyagunkat, az új évekre vonatkozóan a motto nem meglepő módon a stabilizáció. A szomszédságunkban ez a cél, három nagy cél van ezen belül, béke, stabilitás és a jólét javítása, erősítése. Hogyan tudjuk, persze a kérdés, hogy a minőségi és a mennyiségi kérdés összekötni. Hogyan lehet a békét mennyiségileg kifejezni? Vagy akkor van béke, csak Kelet-Ukrajában, hogy két hónapig hallgatnak a fegyverek. Az a béke, vagy a béke az, amikor konkrétan javulnak az életkörülmények. Hasonló helyzet a stabilitással is. Nyilván mindenki mást képzel el a stabilitásról. A nagy prioritás az, hogy ö, ki, mi, hogy egy közös értelmezési tartományt határozzunk meg ezekre a fogalmakra. Ha engem kérdeznek, Mik a célkitűzéseink, mifelé szeretnénk haladni a munkánkkal, nos, a siker tekintetében például a pénzügyminiszterrel tárgyalva a reformok kérdésében, a közigazgatás reformjában nagyon jól tudok együttműködni, minden rendben van, és akkor ez hát csak kicsérlik ezt a pénzügyminisztert a kormányban. Erre nincs behatásunk, és a pillanatokról fej, fejre állít mindent, ami munkánkban. Tehát ezért gondolom úgy, hogy ezek a pénzek általában jól kerülnek felhasználására, ám persze ennek ellenére néha visszalépéseket kell látnunk. A mentesítési eljáráson kívül is jó lenne, hogyha e politikai kérdésekről, kihívásokról eszmét cserélhetnénk, a nehézségeinkről, meg a, a mozgató rugóinkról, mert az egyre növekvő teljesítmény auditok fényében a Közvetési Ellenőrző Bizottság a mi politikánkat egyre jobban megérti ezen vizsgálatok alapján, és az AFED bizottságban őszintén szólva senki sem kérdezte még meg, hogy miért állítjuk le a kifizetéseket Moldáviában. Tehát nagyon legitim az önök érdeklődése, de nagyon széttartóak a parlamenten belül is a nézetek és a meglátások. Az én célom az, hogy a költségvetési ellenőrzés is tudjon vizsgálódni, ne csak a külügyi szakbizottság, ami politikai műveleteinkről, azok alakításáról, és a mennyiségi meghatározásban, hogy hol vannak a korlátaink, ezt is látniuk kell önöknek is. Én, ich bin übrigens... Köszönöm szépen. Én bízok abban, hogy a béke, a stabilitás és a jólétre vonatkozóan is kidolgoznak majd mutatókat a bizottságnál. a biztos úr. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Megpróbálok végigmenni a feltett kérdéseken. Kezdjük azzal, ami a hiba százalékra vonatkozik, illetve arra, hogy a hiba százalékok miért növekedtek 3,8 százalékig ebben az évben. Valójában legalább három különböző hibahatárral dolgozunk. Az egyik az átlagos, vagy általános hibahatár, a többi pedig az új fajta hibahatár, ami különböző kivételekre vonatkozik, a multidonor funding például ilyen terület, és aztán van ugye a residual error rate, maradvány hibahatár. Nos, hát nem tudom, hogy ebben a szobában, teremben, vagy akár ezen kívül is mindenki érti-e, hogy melyik fajta hiba határ az mit jelent, mit takar a kontroll rendszeren belül, milyen fajta előrelépéseket, vagy akár hátralépéseket jelenthet mindez. Éppen ezért, miután a hiba határ igazából nem ment, vagy nem ment volna föl 3,8%-ra, akkor ha ugyanazokat a mintavételeket követtük volna, amelyeket korábban. Éppen ezért nem lehet összehasonlítani időben, mert ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz az lenne szükséges, hogy ugyanazokat a módszereket, módszertant alkalmazzuk, illetve mintavételt, amely a korábbi időszakra vonatkozott. Ez egyébként el is vezet rögtön az elnök asszony kérdéséhez, vajon mi biztosok, vagy én magam, mennyire vagyunk megelégedve a teljes körű teljesítménnyel a politikáink terén. Nos hát, természetesen ebben a fázisban nem lehetünk elégedettek az implementációval, mert vannak még hibahatárok, és ezeket bele is kalkuláljuk mindenféle módszertamba, amit alkalmazunk. Ez nem jelenti azt, hogy noha valószínűleg nem tudunk még csak közelíteni sem a zéró hiba határhoz a fejlesztéspolitika területén, de az, hogy legalább törekedjünk erre, arra szükség van. Ez lenne azt hiszem a cselekvési terveink, vagy a controlling rendszerünk, vagy az audit ajánlások, vagy a parlamenti ajánlások megvalósításának hatásfok mérője, hogy mennyire tudjuk csökkenteni ezt a hiba határt ebben a folyamatban. Tehát elképzelhető, hogy egyszer majd zéró szintre eljutunk, akkor, hogyha úgy döntünk, hogy Kizárólag költségvetési támogatási projekteket végzünk, és programokat nem támogatunk, mert ebben az esetben a fejlesztéspolitika lesz az első olyan fejezet, amely zéró hiba határral dolgozhat. De azt kell, hogy mondjam, hogy egyenlőre ez nem valószínű, nem így látjuk a fejlesztéspolitikai célokat, ez egyszerűen nem működne ilyenfajta költségvetéssel. Szeretnék éppen ezért mindenkit arra buzdítani, hogy dolgozzunk együtt, beszéljük meg a dolgokat, magyarázzuk el, hogy milyen szintű hiba határ képzelhető el, mi az, amit ideálisnak tartunk az audit és a controlling terén. Tehát próbáljuk meg ezt a koordinációt megőrizni, mert a különböző hibahatároknak a pontos ismerete nagyon fontos a jövőbeli cselekvéseink szempontjából. Nézzük most a migráció, menekült kérdés és uh, a fejlesztéspolitika kapcsolatát, vajon a fejlesztéspolitika hozzájárulhatna-e ahhoz, hogy a migrációs nyomás csökkenjen. Én úgy gondolom, hogy a migráció, még az illegális migráció is nem drámai módon növekedett az elmúlt három vagy öt évben. Ami a mostani válsághelyzetet kiváltja, az a menekült válság, nem a migrációs válság. Azok a menekültek, akik Európába érkeznek, az ő számukat nem tudjuk csökkenteni a fejlesztéspolitikai eszközökön keresztül, hiszen itt most politikai, diplomáciai megoldásokra van szükség, és arra, hogy az Európai Unió vagy a nemzetközi közösség, a tagállamok és az Európai Külügyi Szolgálat meg, képesek-e megtalálni azt a politikai megoldást, amely a konfliktusok gyökerét kezelni, hiszen az egész menekült válság ebből a politikai válságból adódik. A az afrikai migránsok nagy része Afrikán belül mozog, nem is jutnak el Európáig, konfliktusos országokból békés afrikai országokba vándorolnak, szegény afrikai országokból valamivel gazdagabb országokba vándorolnak, és ez bizony a mi fejlesztéspolitikánk érdeme is, de vajon többet kell befektetnünk a, befe- a fejlesztéspolitikába. Mindenképpen igen erre a válasz, hiszen fel, kötelezettséget vállaltunk arra nézve, hogy globális szinten a fejlesztést, a fenntartható fejlődést támogatjuk, és európai szinten a GDP 0,7%-át fogjuk fejlesztési célokra adni. Ennek a ez a duplája annak, amit jelenleg adunk, tehát van még hová fejlődnünk, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy a fejlesztési hozzájárulásainkat növeljük. Ugyanakkor a hivatalos fejlesztéspolitikai finanszírozás soha nem lesz elegendő ahhoz, hogy minden problémát megoldjunk. Még akkor sem, hogyha 0,7%-ot elérünk, akár világszinten is, még akkor is talán maximum 15%-át tudnánk lefedni annak az összegnek, amely a fenntartható fejlődési célok szolgálatához szükséges, hiszen itt egy átfogó csomagról van szó, partnerországokkal való együttműködésről, és a jó kormányzás elvei, amelyek hozzájárulnak eh, ahhoz, hogy ezeket a politikákat keretbe tudjuk foglalni. Tehát itt többféle aspektust kell figyelembe venni, és eh, sokkal többre van szükség, mint csak a hivatalos fejlesztés politikai forrásokra. A nagykövetek jelentését eh, figyelembe véve programok menedzsmentjével kapcsolatban. Nos, hát ebben a jelentésben azt olvashatjuk, hogy ezek tulajdonképpen eszközök, menedzsment eszközöként kell tekinteni ezekre a jelentésekre, és inputot jelentenek a főigazgatók éves jelentéséhez. Nem elképzelhető az, hogy a programozás vagy az implementációban mutatkozó késések, azt bizonyítanák, hogy nem érjük el a céljainkat, a különböző országok esetében. Tehát az az új eredménykeret, amelyet meg szeretnénk valósítani, jobban össze fogja kötni a célokat az eredményekkel, tehát ez a, az eredményorientált költségvetés gondolatához vezet vissza. Minden egyes program esetében konkrét fejlesztési célokat kell megfogalmaznunk, és a nagyköveti jelentés nem más, mint egy eszköz, egy menedzsment eszköz, és az ottani indikátorok, amelyeket ezekben a jelentésekben olvashatunk, ezek nem olyan indikátorok, amelyek az eredményességet konkrét formában igazolnák. Az IMG esetében. a bizottság álláspontja szempontjából azt tudom elmondani, hogy a mi szempontunkból ez az ügy lezártnak tekintett. A bizottság megalkotta azokat az előzetes intézkedéseket, amelyeket a DEF DEFCO főigazgatója is bevezetett, és a bizottság az indirekt management, vagy a közvetett management eszközét sem alkalmazza már az IMG-vel kapcsolatban. Ugye itt a nemzetközi szervezeti státusz az, ami kérdéses, az IMG összes finanszírozó donor tagállamának eljuttattuk az információkat, azzal kapcsolatban, hogy közvetett menedzsmentet nem fogunk folytatni az IMG-vel szemben, illetve ezen keresztül. Ez elvezet egy másik kérdéshez, a kritériumrendszer erősítéséhez, a közvetett menedzsment a nemzetközi szervezetek esetében, és ezért körülbelül Tizenkilenc nemzetközi szervezetet újra vizsgáltunk az új kritériumrendszer alapján, hogy megfelelnek-e továbbra is a feltételeknek. Tehát az IMG már nem elismert nemzetközi szervezet, a bizottság legalábbis nem ismeri el annak, és mint olyan nem is kapcsolódik hozzánk közvetlen vagy közvetett módon. Ami a civil szervezeteket, az NGO-kat illeti, illetve azt, hogy hogyan tudjuk biztosítani az NGO projektek megfelelését, A projekteket alávetjük ugyanazoknak az ellenőrzéseknek, audit rendszereknek, amelyeken át kell esniük minden más projektnek is minden implementációs partnerünk esetében. Tehát azonosak a feltételek. Az NGO-k, az NGO-k alapvető feltételei annak, hogy jó alapokat teremtsünk, egy körű, jól megalapozott projektrendszer kialakításához, ezért van szükségünk a civil szervezetekre, NGO-kra a rendszerben, az implementáció terén és a politikai előkészítési folyamatban is. Természetesen függetlenségüket tiszteletben tartjuk, és nekik is tiszteletben kell tartaniuk a érvényben lévő szabályokat. Tehát állandó ellenőrzéseket végzünk minden egyes finanszírozott projekt tekintetében, hogy mennyire felelnek ezek meg a kitűzött feltételeknek. Azt hiszem, ezek voltak azok a kérdések, amelyekre választ kellett adnom a fejlesztés politika és az ellenőrző mechanizmusok kérdéskörében. Köszönöm a pontosítást. Most az előadónak adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, nagyon röviden. Köszönetet mondanék ezért az ezt a cseréjét. Azt gondolom, hogy vannak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban további tájékoztatásra van szükségünk. Feljegyeztem például, további információt ígértek a szerződésekről, amelyet közbeszerzési eljárás nélkül sürgősségi alapon nyújtanak, erre vonatkozóan Megköszönnék az információt, és még mindig nem kaptam további pontosítást a bizottságtól arra vonatkozóan, hogy a kontradiktórius eljárás a számvevőszékkel, a rendkívüli jelentéssel kapcsolatban hogyan is áll, vagy írásban, vagy most kérem, hogy erre válaszoljanak, ez fontos kérdés számunkra. azt mondja, azt gondolom, hogy részletesebb, frissített információkra van szükség. Az IMG-vel kapcsolatban kérjük, hogy erről mindig tájékoztassanak minket. És ami a teljesítmény keretet illeti, erről, erre ugyan rátértek, de nem részletesen, úgyhogy még további részleteket szeretnénk hallani a DEFCO főigazgatósága az új eredménykerettel kapcsolatban, stb. Erre vonatkozóan várunk részleteket. És Hán biztos úr egyetértek, ami a filozófikusabb vitát illeti az általános célokkal kapcsolatban. Béke, stabilitás, jólét, természetesen, de a politika az egy dolog, ami az általános célokat illeti, az lehet filozofikus, közben nagyon fontos a pragmatikus megoldásokat megtalálni, ezt a kettőt kell valahogy ötvözni, és ezen dolgozunk mi. Ezért szeretném, hogyha részletesebb információt kapnánk. Köszönöm szépen ezt az eszmecsedét. Köszönöm, azt gondolom, hogy még a kérdéseket akkor tovább küldjük, hogy erre írásban tudjanak válaszolni. Köszönetet mondanék én is. Hán biztos úr, attól tartok, hogy élünk az alkalommal, és ami a szomszédság politikával kapcsolatos mentesítést illeti, Nos, a korrupció elleni küzdelemben kiderült, hogy hogyha erre nem figyelünk megfelelően oda, akkor az adott országban, ahol nagyon komoly a korrupció, végül is nem lehet előrelépni. A pontok, amelyekkel kapcsolatban még részletesebb információra van szükség. Az egyik például az igazságügy, az igazságszolgáltatás kiépítése, ezzel kapcsolatban volt egy saját kezdeményezésű jelentésünk. Jó lenne, hogyha a parlament további szakbizottságai is ugyanennyire intenzíven foglalkoznának ezen kérdésekkel, mint mi magunk. Kapcsolatban maradunk jövőre a számvevőszék a négyes fejezettel kapcsolatban, hogyha nem készít jelentést, akkor nem tudom, hogy milyen információt kaphatunk, hiszen természetesen az egész EU költségvetést le kell fednünk, és ezt megpróbáljuk megtenni. Hogyha a számvevőszék ezt nem teszi, attól még természetesen találkozhatunk. Köszönetet mondanék, hogy eljöttek. Hán biztos úr, akkor ön elhagyhatja a termet, és Mimica biztos úrral még folytatjuk. Csak röviden, mert nem akarom annyiban hagyni a dolgot. Ahogy mondották, a stabilitás és jólét nem csak politikai, filozófiai elvek, hanem nagyon világos célokat is meghatároznak. A kihívás abban áll, hogyan lehet kvantifikálni, számszerűen meghatározni ezeket a célokat, nem nagyon lehet, ám feltétlenül meghatározott célok ezek, és meghatározzák a szomszédság politikánkat, a békés stabilitás, jólét mentén irányában kell munkálkodnunk, ez irányítja lépéseinket, és ebben a tekintetben még egyszer mondom, örülök annak, hogy lefolyt ez az eszmecsere, talán a Kokobu is mozdulhatna egy kicsit az AFET gondolkozásának irányába, hogy a végén valahogy találkozzanak félúton. Mindenképpen fontos tehát, hogy a teljesítmény egyre fontosabbá válik az önök szempontjából is, és jobban értsük, hogy a korrupció lenni a harc, különösen a bővítés során a tagjelölt országok tekintetében kulcsfontosságú elem, ám a szomszédos politikában más témák is felmerülnek, fontos ezt belátni, és ennek szellemében őszintén és nyíltan beszélni ezekről a kérdésekről. Köszönöm, és köszönöm, hogy szabad kezet adtak a válaszban. Köszönöm. Az utolsó jogán én akarok beszélni, ez biztos megértik. Így, hogy nagyon sok sikert kívánok, és azt, hogy mi mozduljunk az APET irányába, hát abban nem sok örömük volna, de boldog karácsony kívánok, Mimica úr marad, meg Lamarck asszony, Claudia Schmidt az EDF jelentéstevő, Lamarck asszonynak adom meg a szót, hogy bemutassa a mentesítés témáját. Köszönöm szépen. Csak azért is szeretném gyorsan megtenni ezt, mert Mimica biztos már beszélt a számbevőszéki kérdésekről. 3,8%-kal magasabb a hiba határ a tavainál, 2013-ban ez 3,4 százalék volt, most pedig 4, 0,8%-kal számolunk a donátorok esetében. Amennyiben a bizottságot nézzük, a bizottságnak megvolt a megfelelő információ, amelyel ő ki tudta volna javítani ezeket a hibákat. Most 2,5%-kal alacsonyabb lenne a hibák százaléka, amennyiben ezt megtette volna, tehát fegyelmezettebbnek kellene lennie a bizottságnak a műveletek helyességének ellenőrzésében. Milyen hiba típusokat láttunk? 35%-ban a közbeszélzési pályázatok hiánya, és a dokumentáció hiánya a kedvezményezettek részéről egy másik fontos terület a Europe Aid főigazgatósággal kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy a főigazgató egy záradékot fogalmazott meg, ki mondja, hogy több mint 2%-a a kifizetéseknek kockázatos, és ugyanakkor nyilatkozatot tesz azzal kapcsolatban is, hogy a műveletek jogszerűek, már pedig ez nem logikus, mert a ellenőrzési rendszer nem képes arra, hogy a szabály ellenességeket, szabály sértéseket megtalálja. Harmadik gondolat, erről is beszéltem már, ez a DG DEFCO által biztosított hibahatáról van szó, ez egy maradványérték. Ezt szerintünk egyébként nem jól számolták ki. A nyolcas fejezettel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy az Európai Bizottsági válaszok és azok a válaszok, amelyeket már most megtettek, ezek biztosítékot nyújtanak arra, hogy az audit által felgonyolített problémákra a bizottság fogékony, és megpróbálja ezeket kiavítani, Úgyhogy köszönöm szépen elnök asszonynak is a figyelmet. Vielen Dank, Herr Kommissar Mimica. Köszönöm szépen, Mimica biztos úr. Kérem. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony tisztelt képviselők, nem fogom megismerni, megismételni a bevezetőmben elmondottakat, hiszen ezeknek nagy része mind az EU költségvetésére, mind a fejlesztési alapra vonatkoztathatóak. Ami az AKC országokat illeti, a bizottság rendkívül nehéz környezetben dolgozik. Gyakran biztonsági problémák is felmerülnek. Röviden három kérdésre szeretnék kitérni, jelenleg az írásbeli válaszainkban az idf kapcsolatban ezek megtalálhatóak. Ami a számvevőszék által meghatározott hibarányt illeti, ez az első. A másik a, a notional approach koncepciója és a kifizetések. A legvalószínűbb hibaarány az EDF-re vonatkozóan a számvevőszék szerint 3,8% ezen alkalommal. Ez relatíve stabil, a 3 és 5 százalék között marad, ami az általunk meghatározott maradványhiba arányt illeti, ez 2,8 százalék, amely mind a költségvetésre, mind az EDF-re vonatkozik. Figyelembe véve, hogy mennyire kockázatos körülmények között lépünk fel, figyelembe veszem, és megértem ezt a hibarányt, és azt gondolom, hogy ez megerősíti azt, hogy további javításra van szükség mindenképpen. Ön felvetette a kettős hibabecslés kérdését. Mi úgy gondoljuk, hogy nem értünk egyet a számvevőszékkel ezzel kapcsolatban, hiszen a finanszírozás módszerre kevésbé kockázatos, vagy kevésbé magas a hibaarány, mint azt a számvevőszék gondolná, és az adatok is ezt igazolják. Úgy gondoljuk, hogy az általuk használt megközelítés mesterségesen növeli a hibaarányt, hogyha kizárják ezt a kétfajta finanszírozást a jogszerűség és a szabályszerűség vizsgálatából. Ezzel kapcsolatban felmerült a kérdése az úgynevezett notional approach-nak, a több donoros finanszírozás keretein belül a nemzetközi szervezeteknél. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés az EU számára lehetővé teszi, hogy közösen társfinanszírozzanak egy fellépést, annak ellenére, hogy ezen fellépés bizonyos költségei nem jogosultak EU finanszírozásra. Ami ezen notional megközelítést illeti, ezzel lehetővé tesszük az EU számára, hogy az ilyen több donoros fellépésekben részt vehessen. Úgy gondolom, hogy ez egy gyakorlatias megközelítés, amelyel garantálhatjuk, hogy az Európai Unió követelményei a költség jogosultságra vonatkozóan, hogy ezeknek megfelelnek, amennyiben más donorok tudják lefedni azon finanszírozásokat, amelyek az EU előírásainak nem felelnek meg. Végül az írásos kérdéseikben rátértek a késedelmes kifizetések és a programok késedelmes lezárásának a kérdésére. A bizottság több igazgatási eszközt kialakított arra, hogy biztosíthassuk, hogy a eredményes pénzgazdálkodás elveit a projekt igazgatásra és szerződésekre tudjuk alkalmazni külön mutatókat dolgoztunk ki a már lejárt, de még az elszámoló rendszerben nyitva lévő programok kezelésére, és ezzel próbáljuk csökkenteni a korábbi előfinanszírozási kifizetéseket, ezeket igazolni kell a kérelmezők vagy a, jöved, a támogatásban részesültek részéről. Például a korábbi EDF előfinanszírozás 1,5 millió milliárd euróról 980 millió euróra csökkent 2014-ben. Ez 560 milliós csökkenést jelent, azaz 36%-át az edér teljes összegének az előfinanszírozással kapcsolatban, amelyet az év elején még nyitva láttunk. Meggyőződésem, hogy jó irányba haladunk. Tisztelt képviselők, az EDF alatt azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködésünk. Arra koncentrálunk, hogy állandóan pozitív eredményeket tudjunk elérni, és ezáltal a bizottság állandóan javítja a jobb teljesítmény gazdálkodás és jelentéstétel kidolgozását, és nagyon örülök annak, hogy a jövőben is ezzel kapcsolatban folytathatjuk az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Jelentős tevő parancsoljon. Köszönöm szépen Köszönöm, hogy örömmel fogott, fogadott engem, és sokszor kicsit gonosz kérdéseimet nagyon kedvesen válaszolta meg. Ennek ellenére azért még nyitva marad néhány téma, amelyel foglalkoznunk kell. Egy évvel ezelőtt volt a fejlesztési alappal először dolgom, akkor először úgy gondoltam, mennyire izgalmas téma ez, hogy ha az EDF 2014 es ellenőrizhetjük, az első év lesz egy új időszakban, és ez mindig izgalmas feladat. Hát most már másképp látom a dolgot. A jelentés egy bizonyos sémát követ, a megbízhatósági nyilatkozatok tekintetében a jogszerűséget, az eljárások megfelelőségét, a beruházási bank működését vizsgáljuk, a kontroll ellenőrzési mechanizmusok és a külső ellenőrző ágensek tekintetében fogalmaztuk meg a gályokat, és a, az EDF finanszírozásával kapcsolatban. Olyan időket élünk, amikor nem elég már azt tovább csinálni, amit mindig is csináltunk, tekintettel Európa helyzetére és a menekült hullámokra, melyek Európát célozzák meg, az EDF teljesítményorientált módszertanát konzekvensebben kéne megvalósítani, és ez egyfajta paradigmaváltást is előirányoz. Itt utalok arra, amit ma is ön is többször említett, és amit Györgyeva biztos asszony is elmondott, hogy a teljesítményorientált módszertan kell a meghatározó legyen, és ez kell meghatározza azokat a benchmarkokat és alapmércéket, amelyekhez igazodunk. Szerintem nem sokat, sok haszna van annak, hogy egyes államokat pellengére állítunk, hiszen inkább konstruktív párbeszédet kéne elősegítenünk, célirányosan persze, az adott államokkal tárgyalva, akik a fejlesztési pénzek céljai és felhasználói. Ugyanakkor mi kemények kell legyünk, mint Költségvetési Ellenőrző Bizottság, és jogunk van ahhoz, hogy megtudjuk az EU állampolgárok adópénzei hova mentek, mire fordották őket, hiszen nekünk el kell számolni az adófizetők, az állampolgárok felé, akik minket megválasztottak, ide ültettek. Úgyhogy szükség van egy eredményes és hatékony ellenőrzési mozzanatra, amely problémákat feltár, megoldásokat dolgoz ki és mutat be. Különösen az EDF esetén rendkívül fontos az, hiszen minden egyes euró megfelelően súlyjal kell sem, és újra és újra megismételjük ezt, mint egyfajta imamalom gyanánt, hát ezek a pénzek nem az EU költségvetésében rögzítettek, így módon a, a tagállamok pénzügyminiszterei kell, hogy feltöltsék ezeket a forrásokat újra és újra. Az EDF kapcsán több problémát felvetettünk, és néhány kérdés is meg kell fogalmazzak. Az általános célszerűsége ezeknek a feltehető az, hogy észszerű -e ezen támogatási formákat ezzel a, ebből a forrásból finanszírozni. Hogyha jobb életkörülményeket akarunk létrehozni, felmerül a kérdés, ne volna -e szükség több pénzre, vagy jobban célzott módszertanra ahhoz, hogy talán kevesebb országban kéne aktívak legyünk, ám ott rövidebb időtávon kéne kézzelfogható célokat meghatározni, mint most történik. Az a kérdés, amit már feltettem, hogy a projektfinanszírozás hogyan folyik egyik oldalon, és a közvetlen költségvetési támogatás a másik oldalon. Ön az utóbbinak erős támogatója és e költségvetési támogatás révén a szegény országokban jelentős katalizátor hatás érzékelhető. Ám kérdés, hogy nem sokkal több pénz jutnál a végkedményezetekhez, hogyha konkrét projekteket támogatnánk. Hogy, hogy igazán gonoszul fogalmazzak, a több millió eurós költségvetésekről beszélve ez egyes államokban nagyon-nagyon sok pénznek számít, amelyeket nem a megfelelő irányban mennek, hogyha nem megfelelően szabályozottak az elkötési feltételek. Nem lehetne esetleg a rendelkezésről pénz kiadását jobban megszervezni, önök, az önök meglátása ezzel kapcsolatban érdekelne. Másodszorban az EDF a, hogy áll a decommitment terén, a források visszatérítése terén, a katalógusból úgy látjuk, hogy 9,7 milliárd euró nem került kifizetésre az előrázatok köréből az 700 millió a 9. EDF-ben, a 10 ben pedig 8, több mint 800 millió ez a tétel. Tehát mindezek az összegek maximum 6 éven belül kifizethetőek. Igaz-e ez azokra a forrásokra, amelyek 20 éve már a 8. EDF-ben lekötöttek? Mi a helyzet azzal a 8 azzal a tétele, amelynek a kifizetése még nem valósult meg. Következő kérdés. Minden egyen nagyobb mértékű a menekült válság és a menekült hullámok, egyen nagyobbak. Gyors forrás mozgósítás volna szükséges. A trust fundok e, e, jelentősége egyre nő ezzel kapcsolatban. Előző kérdésem csatlakozóan kérdezném most azt, hogyan lehetséges az, hogy minden jogi eszközt kimerítsünk annak érdekében, hogy ezt a majdnem 10 milliárdos eszközt fenntartsuk, és nem volna lehetőség arra, hogy átrendezzük ezeket az eszközöket olyan tartalékba, amelyeket a bizottság észszerű módon létrehozott már, és ha van lehetőség, akkor felmerül a kérdés, milyen gyorsan lehet ezeket feltölteni és alkalmazni. Ezek volnának a fő kérdéseim, aztán lesz még néhány pót kérdésem, ha ezeket nem válaszolom meg kimerítően. Köszönöm. Herr Kommissar, bitte. Biztos úr. Thank you, thank you, Madam Chair. Uh, and the, uh, the, the issue... Itt arról van szó, hogy az Európai Unió összesen milyen mértékben tud hozzájárulni fejlesztéspolitikáján keresztül a fejlesztési célokhoz, a millió fejlesztési célokhoz. Ez egy fontos kérdés, és ez mindig is a fenntartható fejlődés ágendájának fontos tétele volt. A kérdés a következőképpen merül fel. Európa hozzá szeretne járulni 2030-ig az új fenntartható fejlesztési célokhoz, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megduplázzuk, majdnem megduplázzuk addig a fejlesztési támogatásainkat globális szinten. De ebből fakad az a kérdés, hogy hová irányítjuk ezt a pénzt, hogyan akarjuk a legjobban felhasználni ezt. még a fenntartható fejlesztési ágenda előtt, ennek elfogadása előtt is megváltoztattuk fejlesztési prioritásainkat, illetve az implementációs prioritásokat a bizottság ágenda változásért cselekvésénvel összhangban, a legkevésbé fejlett országokat kívánjuk támogatni, és ugyanakkor csökkentettük a prioritás szektorjaink számát is, három-négy szektorra. Nem, ne legyen országonként több, mint három-négy szektor. Most emiatt most ezt a fajta megközelítést alkalmazzuk már több éve, nagyjából öt éve. politikai céljainkat összhangba kell hozni az új fenntartható fejlődési célokkal, amelyek az összes érintett fél, az Európai Parlament, tagállamok, tanács, civil szervezetek, és természetesen a bizottság bevonásával valósítható meg, annak érdekében, hogy a lehető legjobban hozzájáruljunk, leghatékonyabban hozzájáruljunk a fejlesztési célokhoz, és az Európai Unió fenntartható célokhoz való fel, ö, hozzájárulását javítsuk. A dilemma a költségvetési támogatás, illetve a projekttámogatás hatékonyabb volt a, voltában ragadható meg, én azt hiszem, hogy itt van még ez a kérdés, tehát van egy ilyen vita, és ez továbbra is nyílt végű vita, de a mi véleményünk szerint a költségvetési támogatási politika szélesebb fejlesztési kereteket teremt, amelyeken keresztül nem csak konkrétan lehet hozzájárulni egyes feltartható fejlődési célokhoz, benchmarkokhoz, partnerországainkban, hanem ennél sokkal szélesebb kereteket teremt a pénzügyi támogatásokra, a politikai párbeszédre, a technikai együttműködésre, és mindezt a partnerországok fogható reformjainak vagy eredményeinek fényében. Vannak olyan speciális célok, benchmarkok, amelyek a költségvetési támogatás kifizetése előtt már életbe lépnek, vannak kontrollmechanizmusok, ellenőrző mechanizmusok, a költségvetési kifizetésekhez kapcsolódóan. Tehát csak akkor valósul meg mindez, amennyiben az összes feltételnek megfelelnek az adott projektek. A kulcsfontosságú eredményindikátorokon keresztül tudjuk ezt mérni. Ezeket elemezzük, és ebből az derül ki, hogy azok az országok, amelyek költségvetési támogatást kapnak, javítják általános értelemben a mutatóikat, tehát makrogazdasági, fiskális menedzsment, illetve szegénység felszámolása, és ugyanakkor azt is mutatja, hogy gyorsabb a fejlődés, és kevésbé volatilis a gazdasági növekedés, a fiskális helyzet is jobb, és nagyobb a befektetések szintje, illetve erősebb a közbefektetések, közbeszerzések szintje, jobb a korrupció ellenőrzés, tehát ezt jobban ellenőrzés alatt tartják, ahol a költségvetési támogatási megközelítést alkalmazunk, ott tehát ez mindez erősebb, mint ahol csak projekt alapon járunk el. Tehát ezt azért szerettem volna elmondani, hogy világossá váljon, hogy a vitában hol is állunk. Nem is szeretnék ezen a szinten a kettőt ütköztetni. Én azt hiszem, hogy a legjobb mixre egyensúlyra van szükség, amely a kettő eszköz egymás kiegészítő voltát erősíti. Jövőre valószínűleg fogunk ezekről kerekasztal beszélgetéseket, vitákat szervezni erről a kérdésről, és így konkrétan is láthatjuk, hogy mit jelent a költségvetési támogatási megközelítés. Természetesen vannak olyan projektek, amelyek nagyon lassan haladnak az implementációval, annak ellenére, hogy jó sok menedzsment eszköz van a kezünkben, ellenőrzési mechanizmusok, és én azt szeretném látni, hogy a bizottsági szolgálatoknál és máshol is mindent megtegyünk annak érdekében, hogy partner országaink felszívó képessége jó maradjon, és minél tovább meg tudjuk őrizni, illetve hogy minél rövidebbre tudjuk csökkenteni a projektek megvalósításának időszakát, hat év, vagy még akár annál rövidebb idő alatt is már eredményeket lehetne elkönyvelni. a trust fund műveletek rávilágítanak arra, hogy a fejlesztési projekteket hogy tudjuk hatékonyabbá, gyorsabbá tenni. A trust fundok, illetve az ilyenfajta megközelítés nem túlságosan elterjedt a bizottság fejlesztés politikájában, sőt három ilyen trust fundot is létrehoztunk Közép-Afrikai Köztársasággal kapcsolatban, erről beszéltem már, ennek az alapnak a teljesítményéről, eredményeiről, de hát nagyon korlátozott a Szíria környéki országokba nyújtott támogatás a MADAD alapon keresztül, ez főként a menekültválság enyhítését célozza, és nem olyan régen egy harmadik Trust Fundot is megalapítottunk, ez az afrikai illegális migrációra vonatkozik, 23 országot ölel fel, Csád, Afrika szar, szarva, Száheli övezet, és így tovább. Azért van szükség ezekre az alapokra, mert itt célzottan tudjuk megközelíteni a problémákat, gyors megoldásokat kínálunk, és ezek talán kiegészíthetik a rendes eszközöket, a bilaterális vagy regionális projekteket, illetve a költségvetési támogatási projekteket, amelyek kimondottan az Ákácsi országokra, Afrikára vonatkoznak, de lehet -e, említhetnék más területeket is a világon. Én úgy látom, hogy a Trust Fund műveletek hozzájárulhatnak más célok megvalósításához is, a fejlesztési célokra gondolok, illetve arra, hogy hogyan tudjuk ezeket a projekteket gyorsa, felgyorsítani és működőképesebbé tenni. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm. Köszönöm. Következő hozzászél. Ajala, kollega. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, yo quería algunas. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne néhány kérdésem. Megutóbb alkalmunk, alkalmunk nyílt arra, hogy a főigazgatóval folytathassunk eszmecserét. Ami az eredményeket illeti, elmondta ezzel kapcsolatban, hogy az európai költségvetés bizonyos területeken lehetővé tette, hogy a milleniumi célkitűzéseket elérjük. Ez mind nagyon jó. Hogyha most megnézzük a válaszokat, ami a költségek térítését illeti, a millenniumi célokkal önök nem foglalkoznak, igaz? És az eredményekkel kapcsolatban azt mondjuk, hogy eredményorientáltak akarunk lenni, közben nem beszélünk a millenniumi célkitűzésekről. Én ezt szeretném megérteni. Majd pedig beszélt a trust fundokról, egy újabb trust fund jött létre, felmerül a kérdésben. Nem ezt önnek és Lamárk asszonynak is feltenném ezt a kérdést, mert érdekelne a véleménye, hogy ami ezen gyorsított rendszert illeti, ez nagyon helyes, különösen, hogyha sürgősségi alapon kell eljárni. De ami az ellenőrzést illeti, nem az elvet akarom én ellenőrizni, de egyszer biztos, hogy az alapok felhasználásával foglalkoznunk kell. Az alapján, amit jelenleg tudunk. 1,8 milliárd euróról döntöttünk Valettában. 80 valahány millió eurót adtak erre be a tagállamok. Nos, ezt hogyan fogjuk ellenőrizni? Az Európai Unió a tagállamok fogják irányítani az ezzel kapcsolatos kiadásokat, tehát 83 millióról van szó. Nos, ami a sürgősségi alapon hozott döntéseket illeti, ezeket hogyan lehet ellenőrizni? Itt elég komoly különbségről beszélünk. Jó lenne, hogyha a parlament, a bizottság vagy a tanács dönthetne ezen összegeknek a kiadásáról, nem pedig a tagállamok maguk, hiszen nem a tagállamok maguk hozták meg ezt a döntést. Ami a kötelezettségvállalásokat és a kifizetéseket illeti, úgy látom, és a frakciónk előadója Hoffman képviselő is felhívta erre a figyelmemet, hogy nagyon alacsony a kötelezettségvállalások szintje, közben 2014-ben a kifizetések szintje különösen magas. Ennek örülhetnénk is, de van-e egyáltalán lehetőség egy ilyen egyensúly hiányra, hiszen ez éppen annak az ellenkezője, mint amit egyébként szoktunk látni a költségvetésben. Ami 2014-et illeti, azt látom, hogy vannak átfedések, és különösen komoly összeg vonatkozik az AKC-kre, Nem tudom, hogy ez pontosan minek is felel meg, de elég komoly összegekről beszélünk. Azt hiszem, hogy Haitiról kell itt beszélni, talán nem vagyok ebben biztos. Lehet, hogy az ország sőt közeli helyzetéből adódik ez a ez a helyzet. Nem tudom, hogy a jövőben is fenntarthatjuk ezt a támogatást, tudván, hogy milyen nagy szükség van ezekre. Köszönöm szépen. Én is felírtam magam a listára. A második ábra az ECA anyagában érdekes. Felbontja hiba típusokra a százalékot, Ugye 35%-a a kiadásoknak itt van, ám 19% a nem mozgósított, vagy nem eszközölt kifizetések aránya. Ha valaki a nem eszközölt kifizetéseket elszámolja, az normális esetben csalásként nevezik meg, annak minősül-e vagy sem? Hány csalás eset volt regisztrálva az EDF-ben? Hány olapvizsgálat indult meg ezekkel kapcsolatban? Ez az információ sem, sehol sem található részünkről. Ez volna a kérdésem egyik része. A másik, Igyekeztünk ezt a, értékelni ezeket a nagyköveti jelentéseket, és azok részben sikeres projektek, ahol 9 milliárd euró tart, áll, ami 16 kal a teljes kiadásoknak, tehát óriási összeg, tehát hogy ez, ez így rendben lenne, azt nem hiszem. Milyen végkövetkeztetések vonhatók le ebből. Egy ideje itt van már a Fedben, mint hogyha csomós összeg, csomósodnának ezek az összegek és ezek a problémák. Mi állhat e mögött? És utolsó kérdésem, a valettai csúcson igyekeztek mind, a világ minden problémáját fejlesztési támogatással megoldani. Ezt legalább olyan kritikusan látom, mint szerintem ön. Ezzel kapcsolatban mi tud mondani, ezzel párhuzamosan egyfajta e, felfegyverkezés is folyik, katonai intézkedéseket látszanak előirányozni a tagállamok. Tehát, mint hogyha a, a, a testvér és a testvér viszonya megfordulna a segítségnyújtás a katonai eszközök viszonyában. Hogyan csapódik le ez a, ez a módosulás? Egyes tagállamok részéről hogyan érvelnek. Tehát a nagy politikai keretekben milyen változásokat várnak ezzel tekintetben? Ez ből valamit éreznek-e már önök is a végletes tekintetben. Más hozzászólót nem látok, megadom a szót akkor biztos úr. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kérdéseket. És a vitához való hozzájárulásokat, hozzászólásokat a mentesítési eljárás folyamatában. A millenáris fejlesztési célok és az Európai Unió és a ezen célok elérésében való hozzájárulásuk olyan téma, amely egészében a, a szakpolitikák eredményesének egyik sarokköve, de amikor a konkrét indikátorokról van szó, hogy konkrétan melyik cél, konkrétan mennyiben járult hozzá leginkább a szakpolitikai célok elérésébe, elviselhet, akkor itt van egy fajta hiány a konkrét összevethető adatokban. Mert a mi fejlesztési politikánk nem igazodik teljes mértékben a konkrét ö, fejlesztési célok eléréséhez, sokkal inkább a partner országok egyes ágazatai az legyen az mezőgazdaság, oktatás, egészségügy, energetika, tehát az egyes ágazatok, amelyek a fejlesztés szempontjából nagyon fontosak. Ezeket persze lehet kapcsolni a millenniumi fejlesztési célokhoz, ám hogy most összevessük és felmérjük, hogy az európai fejlesztési politika mennyiben rúlt hozzá ezen egyedi fejlesztési célok megvalósulásához, hát az nem olyan egyszerűen megválaszolható most itt helyben de a prioritást élvező feltési ágazatok meghatározása már világosabb, egyszerűbben megrajzolható. Amit itt együtt feladatként megjelölhetünk, az az, hogy hozzáigazítsuk a fejlesztési politikai végrehajtást a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásához, mert a a milleniumi fejlesztési célok általában előrépést hoztak a szegénység elleni harcban, meg a fejlesztési célok egyéb aspektusaiban, és mindez makrogazdasági növekedésben öltött testet a világ egyes részein, ugyanakkor a költségek, az általános költségei annak, hogy ezeket a fejlesztési célokat hozni tudjuk, sosem kerül teljes körű értékelésre, egészen addig a vitáig és tárgyalásig, amely a fejlesztési, fenntartó fejlesztési célok tárgyában lefolyt. A feladat most az, nem csak az, hogy támogassuk a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés, hanem a kérdés, hogy milyen típusú fejlődés, gazdasági fejlődésre van szükség ahhoz, hogy fenntartható legyen hosszú távon. Ezért számomra kulcsfontosságú kérdés az, hogyan fordíthatóak le a makrogazdasági növekedési eredmények a földgolyó mega előnyeire és az egyének mikro előnyeire. Ez itt a kulcs kihívás az európai és globális fejlesztési szakpolitika ezt a feladatot kell, hogy ellássa. Ami pedig az Afrikának szánt Trust Fundot illeti, illetve a ö, nem reguláris bezándorlás kiváltó okainak kezelésére vonatkozó erőfeszítéseket illeti, csak megismételni tudom azt, hogy ez a Trust Fund 1,8 milliárd eurót egyesít, különféle forrásokat, már működő európai eszközöket összeigazítva, elsősorban az európai fejlesztési alap tartalékaiból táplálkozva, átirányítva azokat a forrásokat konkrét projektekre, melyek hozzájárulhatnak azokhoz a célokhoz, amelyek a kiváltó okokat igyekeznek kezelni, de persze más létező eszközökből is táplálkozva, és hozzájárulva a 25 tagállam és nem tagállam erőfeszítéseihez az Európai Unióban 80 milliós euró értékben ami közel sem mérhető az európai, vagyis nem, hanem az Európai Bizottság által kezelt alapok mértékéhez, amelyek a Trust Fundban vannak. A Trust Fundra vonatkozó eljárásokat egy irányító bizottság, operatív bizottság határozza meg, ahol minden befizetőnek szavazati joga van ezekben a bordokban akkor bírnak szavazati joggal a felek, hogyha több mint 3 millió euróval járultak hozzá a Trust Fund forrásaihoz. Így ők hivatottak döntéseket hozni a konkrét projektek tárgyában, ezek jóváhagyásában, illetve olyan döntésekről, amelyek általában a végrehajtást határozzák meg, meg a végrehajtás monitoringját, ellenőrzését ezeknek a műveleteknek. Ugyanez a szerep és végrehajtási kör vonatkozik a trust fundokra, mint a többi IDF e eszközre, vagy költségvetési kifizetésre és előirányzatra. Ez olyan művelet, amely való igaz, közös fellépést igényelne a bizottság intézményei és a tagállamok részéről, de jó lenne, ha szélesebb körű vita folyna általában a Trasztan műveleteitről az Európai Parlamentben és a tanácsban, annál is inkább, mert most valóban belépünk a harmadik Trust Fund révén egy olyan helyzetbe, amikor is emlékeztetnünk kell arra, hogy a Trust Fund egy már fennálló modalitást, illetve műveletet kap a fejlesztési politika végrehajtásában. The, the, the prevailing uh, operation. Ez még sosem volt átszen ez a modalitás. A trustban, csak egy kiegészítő modalitás, amely célzottabb műveleteket irányoz elő, mint amely révén a fejlesztési politikánk egyes alapokban megvalósul, de nem feltétlenül széles körben hoz létre egy másik, egy új trust fundot. Hát ezért kell újra tervezni a jövőbeli trust fund műveleteket. ami az Olaf szerepét illeti az IDF-ben, e azok annak műveleteiben, és a csalások mértékének meghatározásában, illetve a szabálytalan teljesítések feltárásában az IDF műveletek körében, hát már, már beadtunk, beadtuk válaszainkat, azt hiszem, a számadatok tárgyában, amíg nyílt Olaf ügyeket jellemezve a 2014-ben és 2015-ben indult Olaf vizsgálatok tárgyában, és amennyire emlékszem, a lezárt ügyek utánkövetéssel, ami azt jelenti, hogy az Olaf vizsgálata az IDF-ben, IDF keretben tíz ilyen lezárt és utánkövetett eset számolható össze, és 8 lezárt, de nem után követett eset. 8 tagállamban és 19 folyamatban levő OLAF vizsgálat folyik. Az IDF végrehajtásában levő projektekben. De készen álltunk, és készen állunk arra, hogy konkrét résztes információt szolgáltassunk ezen tényekről a kötelezettségvállalások és kifizetési előirányzatok közötti különbséget említették. Hát a politika kereteiben nagyon látható és nyilvánvaló ez a különbség. Ez következménye annak az általános költségvetési előirányzat rendszernek, amely már korábban is, és annak a különbségnek, amely már korábban is fennállt a kifizetések meg az előrendzetek között, kötelezettségvállások között, persze ezt csökkenteni kell. Ezért. Ez valóban gond, kihívás. hogy a kötelezettségvállalásokat és a kifizetési előírásokat egymáshoz a legközelebb tartsuk. Igyekszünk teljes körű és tájékoztást adni. Nem csak a számokról, egy két körben, hanem a mögöttes okokról is. A fejlesztés együttműködés körében. Haiti ügyében. A 2010-es földrengés után Haiti a rendkívül sürgető humanitárius és építési igényel lépett fel. Nagyon erős európai és globális humanitárius és építési segélyt segé érkezett az országba. De itt még mindig óriási kihívásokkal kell szembenézzem, azért, mert nagyon gyenge és törékeny az intézményrendszere. Az Európai Bizottság támogatja az, a közigazgatás államépítési és reformprogramokat Haitin, hangsúlyozva az alapszolgáltatások újraindításának szükségét, közpénz, a közigazgatás reformja, közoktatás beindítása azok a területek, ahol igyekszünk erősíteni a kormányzást, a közszolgáltatások nyújtásának lehetőségét, és az azonnali rekonstrukció céljait és ezen keresztül az Európai Bizottság megpróbálja megvalósítani az Európai Parlament és az Európai Számbevőszék ajánlásait Haitival kapcsolatban, ugyanis ez egy nagyon fontos hozzájárulás volt a parlament részéről és a szék részéről is, hogyan tudjuk javítani a teljes körű hatékonyságot az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatban Haiti tekintetében. Biztonság és fejlesztés közötti kapcsolat, ez mindenképpen azt mutatja, hogy a biztonság fejlesztés és béke kérdéseit, vagy béketeremtés kérdéseit egymást kiegészítő politikáként kell kezelnünk, ezek egymást erősítik is. Ezt többen megmondták. a fenntarthatóság, a fenntartható biztonság nem valósítható meg fejlesztési célok, perspektívák nélkül, és nincsen fejlesztés sem stabilitás és biztonság nélkül a partner államokban. Ugyanakkor a biztonság és a fejlesztés politika közötti összefüggés ről most is éppen folyik a vita a bizottsági szolgálatok között. Ki szeretnénk egyébként terjeszteni ezt a közös gondolkodást a tagállamokra, az Európai Parlamentre és az Európai Tanácsra is. Mert világos az, hogy vannak korlátok a jelenlegi szerződésekben, a szerződésben és a nemzetközi szerződéseinkben is, amelyek különbséget tesznek a katonai célok és a fejlesztési célok között. Tehát ezzel a korlátozással azt szeretnénk látni, hogy a biztonsági fejlesztést a szerződéseknek megfelelően az abban foglalt kötelezettségek tiszteletben tartásával valósítjuk meg, de hát itt adaptációkra lenne szükség annak érdekében, hogy erősítsük ezt az összefüggést, de nem annyira, hogy fegyverek, katonai beavatkozás részét képezhesse a fejlesztés politikának. Ezt ilyen értelemben képzeljük el, ezt a fajta kapcsolatot szeretnénk erősíteni a biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika között, de hát ugye miután vannak itt azért korlátok, korlátozások, ezért szeretnénk azt látni, hogy pontosan hogyan tudjuk a kettőt összhangba állítani. Köszönöm, Celler kolléga is feltenne egy kérdést. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy a parlament kérésének eleget tett, hogy a Trust Fund kiépítésében részt vehessünk. Közben fantázia szintjén kérdés, hogy az eddigi fejlesztési politikai alapokhoz képest a Trust Fund mit tud többet? Nos, ami a valettai jelentést illeti, abból azt tudjuk meg, hogy ezen trustfondot afrikai országoknál használják fel arra, hogy az Európai Unióval visszatérítési megállapodásokat írjanak alá, hiszen egyik ottani országgal sincsen ilyen megállapodásunk, és ugyanaz történik akkor, mint Törökországgal lehet hozzá, egy, hogy ez egyfajta ösztönzés. Nos, az ezzel kapcsolatos híreket ön meg tudja erősíteni, vagy ennek semmilyen alapja sincsen? Biztos úr. Well, when you read the Valletta doc- Amikor elolvassuk a valettai nyilatkozatokat, illetve a cselekvési terveket, azokból egyértelműen kiderül, hogy az, hogy a trust fundot összekössük a tolonc politikával, az ezzel kapcsolatos plegykák, ezek nem igazak, ezek csak plegykák, ezek valóban csak plegykák, hiszen senki sem láthat semmiféle feltételességet, vagy bármi kapcsolatot a kettő között, tehát nem lehet összhangba állítani ezt a kettőt. Mi trust fundunk, és bármiféle tolonc egyezmény aláírása nem egymás feltételei. Ettől külön, függetlenül azért a Kotonú egyezményben van tolonc egyezmény is, és ez arra vonatkozik, hogy az illegális migráció gyökerét próbáljuk kezelni, tehát ezeket a problémákat próbáljuk kezelni, és a, az Afrika alappal kapcsolatos döntéseink minden bizonyal prioritást kell, hogy élvezzenek azok a projektek, amelyek a jobb ellenállást, a munkahelyteremtést, a szakképzést, oktatás erősítését célozzák az afrikai országokban, valamint a jobb jogalkotás, menedzsment, közigazgatás, és nem a jobb toloncolás kérdését tartalmazzák. Tehát ebben a kontextusban nagyon szeretném, hogyha ez a Trust Fund példaértékűvé válna arra, hogy hogyan tudjuk célzottabban, megerősítve érvényre juttatni fejlesztéspolitikai céljainkat. Az illegális migrációt legális migrációvá szeretnénk alakítani, ugyanis a fő cél, vagy a végső cél a migrációs politikában, és egyébként ennek a Trust vannak a megalkotásakor is ez vezérelt bennünket. Az az, hogy gondoljunk arra, hogy hogyan tudjuk az illegális bevándorlást legális bevándorlássá átalakítani, amely révén az Európai Unió és partnereink között Afrika, de világ más területeit is említhetnénk, hogyan tudjuk kialakítani egy olyan helyzetet, amikor nem erőltetett migrációról lenne szó, hanem inkább szabad akaratból származó elvándorlás. Tehát nem az elkeseredettség, hanem inkább az inspirációk vezérelnék a migránsokat. Ez az a keret, amelyben gondolkodni szeretnénk, és ez összhangban áll az összes többi politikai céllal, nyilatkozattal, amelyeket elfogadott az afrikai és európai vezetők grémiuma. Köszönöm szépen. Az időt is nézzünk el, hiszen még van egy napirendi pontunk, az utolsót már így is elhalasztottuk, az EBB-vel közösen. Lamárk asszony szeretne még egyszer hozzászólni? Zárásként? Másodjára az EBB-vel, tehát a 8-tól 11. EDF-re vonatkozóan? Kérem. Köszönöm szépen a feltett kérdésre a válaszom. A számvevőszék a közép-afrikai uh, trust fonddal kapcsolatos ellenőrzést elindította, és ami a ö, kedvezményezettek által nem végrehajtott ö, költségeket illeti, nem rendelkezünk mindig eszközökkel arra vonatkozóan, hogy ez csalás, avagy ö, nem szándékos tévedés, és az Olaf felé fordulunk ezzel kapcsolatban, idén pedig Szenegára vonatkozóan egy több mint 200 ezres, 200 ezer dolláros kifizetéssel kapcsolatban a bizottság elmondta nekünk, hogy visszatéríteti ezt az összeget. Ez lenne a válaszom. Elnök, köszönöm szépen. Akkor tovább is léphetünk. Köszönöm, biztos úr, főigazgató úr, az EBB-vel, Luca Lazzarolival folytatjuk az ülésünket. Az EBB fellépése a külügyi területen. Kérem szépen, meg is adom a szót egyből. Thank you, um, honorable member. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a mai ülésükön, és elmagyarázhatom a szakbizottságnak, hogy a bankunk mit tesz az Ákácsi országokban. Tudom, hogy ma délelőtt már tartottak egy ülést a rendkívüli jelentéssel kapcsolatban a számvevőszék részéről, ami a beruházási eszközt illeti. Ahogy azt önök is tudják, a beruházási eszköz, az investment facility nagyon fontos eleme az ezen országokban végzett fellépésünknek. Kétharmada a fellépésünknek az ákácsi országokban a beruházási eszközön keresztül történik. De természetesen más eszközeink is vannak, vannak ö, saját forrásaink és az előadásomat három pont téma köré szeretném felépíteni. Néhány számot szeretnék most elmondani, ezeket fontosnak tartom azért, hogy bemutassuk, hogy a bank az Ákácsi országokban mit tesz, és mit tett 2014-ben a múlt év során. Utána szeretném felhívni a figyelmüket néhány fejleményre, mióta Tavaly ezt az ülést megtartották a szakbizottságukban, és a bank felé megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban elmondani, hogy mi a helyzet. Végül pedig elmondanám, hogy a bank mit tervez tenni, hogy az AKC országokban a következő években hogyan szeretne fellépni. Nem akarom önöket túl sok számmal untatni, de azért van néhány szám, amit szeretnék most előadni, mert ezek jól összefoglalják, hogy a munkánk tavaly miben állt az AKC országokban. A bank egy 950 milliós projektet írt alá, 23 projekt tehát támogattunk különböző országokban, tehát majdnem 1 milliárd eurót folyosítottunk a műveletekben, ez körülbelül megfelel az előző évnek. Ami az aláírásokat illeti a bank részéről, 75%-a ezeknek olyan projektekhez kapcsolódik, amelyeket a magánszektorral írtunk alá. Ez nagyon fontos elem, amely azt mutatja, hogy fokozatosan nő a bank tevékenysége a magánszektorral, és tükrözi a beruházási eszközt is, amelyről délelőtt beszéltek önök, melynek fő célja, hogy támogassa a relatíve kockázatos műveleteket, különösen a magánszektorral, és a kereskedelmi módon üzemeltetett állami cégek munkáját segítse. A bank 666 millió eurós támogatást nyújtó technikai támogatást ez különböző projekteken keresztül került folyosításra. Fontos elem, és a korábbi eszmecseréhez is kapcsolódik ez, hogy 50%-a a bank fellépésének ezen országokban a pénzügyi közvetítőkhöz került, ezzel a lehető leginkább sikerült lefedni a gazdasági realitást ezen országokban. Túl sok számmal nem mutatom önöket, de fontos emlékezni arra a tényre, hogy ezen hitelkereteknek köszönhetően 750, 760 hitelt folyosítottunk a KKV-knek, és 10.800 hitelt folyósítottunk mikroentitásoknak, tehát a mikrofinanszírozás egyre fontosabb. a helyi szereplőkkel egyre nagyobb szerepet vállalunk, és a lehető legtöbbet próbálunk elérni a különböző kis gazdasági szereplőkön keresztül ezen országokban. És ezáltal hozzájárulhatunk nagyon fontos szociális célok eléréséhez is. Az egyik, ami előttem van, és itt mindenképpen releváns, és ez a másik fele annak, amit eddig tettünk, a nők helyzetét javító szervezetek támogatása. Négy műveletet sikerült az értékpapírok területén aláírnunk, tehát itt valójában minden támogatásnál társfinanszírozásként 7 eurót tudunk elérni 4 euró befektetéssel, tehát ez egy nagyon komoly katalizátorhatás. És ezzel a bank fellépésének az egyik felét már leírtam. Ezen kívül természetesen jelen vagyunk a hagyományosabb de szintén nagyon fontos szegmensekben is a gazdaságban. A megújuló energiaforrást, az elektromos áram elosztó hálózatokat is finanszírozzuk az országokban. Mint már tudják, kidolgoztunk egy módszertant arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet felmérni ezen projektek hatását, és úgy gondoljuk, hogy ezen projekteket, hogyha úgy hajtják végre, hogy azt mi terveztük, akkor ezzel garantálják majd, hogy, és most statisztika jön, 750 ezer háztartásba lehet tiszta áramot bevezetni. Ami a vizet illeti, ez megint csak egy alap infrastruktúra. Több projektet támogattunk, és összesen 31 ezer háztartás jut majd biztonságos, tiszta ivóvízhez. Még két kérdés, amire kitérnék, nem túlságosan részletesen, nem akarom önöket elárasztani számokkal, de mivel tavaly is itt jártunk, láthattuk, hogy akkoriban az ebola járvány nagyon is aktív volt, és próbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni. A bank két országban finanszírozott projekteket, Libériában és Gínában. Libériában a repülőteret modernizáltuk, és ez is nagyon fontos a segítségnyújtásban. Gineában pedig a vízerőművek területen léptünk fel. A migrációról még pár szót. A migráció az egy, ha mondhatom, hogy frissebb rendkívüli helyzet. A bank a bizottsággal tárgyal arról, hogy hogyan lehet a legjobban hozzájárulni a megoldáshoz. A migráció által érintett összes országban jelen vagyunk, ideértvén az AKC országokat is. Az AKC országokból indulnak el a migránsok bizonyos részei, és próbáljuk a migrációs problémáknak a gyökereit kezelni. Beszélhetünk a mikrohitelekről, vagy egyéb alapinfrastruktúra beli beruházásokról is beszélhetünk ezen országokban. Még szeretnék pár szót mondani arról, hogy hogyan lehet mérni az eredményeket. Tudom, hogy tavaly beszéltünk erről a kérdésről a szakbizottságban, és felkérték a bankot arra, hogy kicsit részletesebben írja le a hatásokat. És nagyon örülök annak, hogy ahogy önök már tudhatják, 2012-ben a bank belső szinten felülvizsgálta a módszertant, amelyel az eredményeket mérjük. És a projekteket az egyes beruházások érdemei alapján választjuk ki. Vannak erre szakosodott csapatok, akik technikai szempontból, gazdasági szempontból, pénzügyi, szociális, környezetvédelmi egyéb szempontok alapján értékelik a pályázatokat. De ami az eredménymérését illeti, nagyon fontos, hogy ez a felépésünkkel párhuzamosan folyjon, hiszen nem csak azt kell megnézni, hogy magát a műveletet hogyan struktúráljuk, hanem azt is el kell érnünk, hogy ezen projektekkel addicionalitást lehet elérni, tehát a magánszektort bevonni, és a szakpolitikai iránymutatásoknak is meg lehet felelni. Idén először publikálunk egy jelentést, azt hiszem, hogy már rendelkezésre áll, és így betekintést nyerhetnek arra vonatkozóan, hogy a bank mit tett. És ebből kiderül, hogy amikor egy projektet támogatunk, akkor nem csak az inputot, hanem az outputot is meg kell néznünk. Tehát például megnézzük, hogy hány háztartást várnánk, hogy kedvezményezettje legyen egy projektnek, és az adott beruházással kapcsolatban próbáljuk mérni a kedvezményezettek körét. Végül pár szót. Eddig a múltról beszéltem, hogy hogyan látjuk a jövőt és hogy milyen fellépési tendenciák alapján járunk el. Pár szóban, ezek nagyon fontos húzó erejei a mi fellépésünknek az AKC országokban. Az első például az, hogy az alapinfrastruktúrára koncentrálunk. Mindig is fontos volt és fontos lesz az alapinfrastruktúra, hiszen ezek az alapvető emberi szükségleteket fedik le, energia, állam, energia, áram, ivóvízellátás, szennyvízrendszer, rendszer meg kell néznünk, hogy a lakosság milyen százaléka fér hozzá az ivóvízhez, ez alapján láthatjuk, hogy hol fontos fellépnünk. És nagyon fontos egyre inkább megerősíteni a magánszektorral az együttműködést. Mint már mondtam, 75%-os az arány, az elég, ez elég magas, és reméljük, hogy a jövőben is ilyen magas marad a beruházási eszköz az egyik kulcs húzóereje ezen megerősített együttműködésnek a magánszektorral. A projektek szempontjából a magánszektornak milyen szerepe van? Ez az, a projektek azok hitelkek, értékpapírokat, kockázati tőkét, megosztott eszközfelhasználást és nem csak termékeket adunk nekik, hanem a leginkább próbáljuk őket segíteni, támogatni ezen kedvezményezetteket különböző technikai segítségnyújtás keretein belül, például helyi valutával. Tudjuk, hogy nagyon nehéz egy vállalkozónak hosszú távú finanszírozást kapni a saját valutájában, és tehát a magánszektort ilyen jellegű technikai segítségnyújtásban is részesítjük. Próbálunk növelni a hozzáadott értéken azáltal, hogy új partneri kapcsolatokat építünk, mikrohitel. Ahhoz, hogy több legyen a mikrohitel, arra van szükség, hogy a nemzeti vagy regionális egyesületekkel megerősítjük az együttműködést, akik ezen mikrohiteleket utána valóban kiadják. Úgyhogy próbálunk minél több helyi szereplővel kapcsolatba állni, és új együttműködési módokat kidolgozni. A technikai segítségnyújtás is ide A klíma területén történő fellépésünkről most nem beszélek többet, a napokban erről beszélnek, és különböző vállalások születtek a fenntartható fejlődésre vonatkozó milleniumi célokkal kapcsolatban. Nekünk általános vállalásunk, hogy a bank tevékenységének 25%-a a klímafellépés prioritási alá kerüljön. Mint olvashatták a bank, az EU-n kívüli országokban 35 százalékot szeretne elérni 2020-ra. Új irodákat nyitunk, és tudjuk, hogy a helyi jelenlét nagyon fontos. Persze mi nagyon nagy létszámban nem vagyunk jelen, luxemburgi székhelyünk van, de tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy a helyszínen is jelen legyünk. Addis Abebában nyitottunk nemrég egy irodát, és Nyaundában és Abidjanban is tervezünk új irodát nyitni, csak tájékoztatásként mondom. Fontos fejlemény a múlt év során hogy létrehoztuk és használjuk az Impact Financing Envelope-ot, Impact finanszírozási keretet. Ez megint csak egy, egy 500 milliós ablak, amelyet arra alakítottuk ki, hogy a rendkívül kockázatos projekteket lehessen támogatni. Ezen ablak az értékpapírfinanszírozást teszi lehetővé, új alapokat lehet finanszírozni, és már beindítottunk egy műveletet, amit nagyon fontosnak tartunk. Ez támogatás egy új alappal kapcsolatban, amely Kelet-Afrikában van jelen. 8 millió eurós támogatással 60 millió eurót sikerült mozgósítani 20 projektre vonatkozóan. Ez egy olyan alap, amelynek különböző célkitűzései vannak, egyebek között a nők hozzáférését kell megerősíteni a vállalkozói tevékenységekhez. Volt nemrég egy művelet, amelyet ezen alap finanszírozott. Egy olyan vállalatról van szó, amely hordozható toaletteket fejleszt ki Kenyában. Néha nagy infrastruktúrális beruházásokról gondolunk, de hát valójában vannak ilyen nagyon is kicsi projektek is, amelyeket egyben inkább próbálunk nyomon követni. 2015-ben új projekteket próbálunk ezen nagyon fontos új finanszírozási eszközzel finanszírozni, és jövőre mindenképpen erről még beszélhetünk. Ami az általános tendenciákat illeti, új termékekre koncentrálunk, a magánszektorra koncentrálunk, megpróbálunk még többet tenni, de persze országra szabottan kell meghatározni a célokat, hiszen országonként változik a helyzet, a realitás és a nehézségek. Tehát minden egyes alkalommal a konkrét igényekre, a konkrét ország igényekre kell reagálnunk, és persze ennek megvannak a korlátai. Ha ezt ne cserére tart igényt, akkor be kell fejezzem, mert nem lesz idő rá különben. Befejezem. Köszönöm, Schmidt jelentős asszony. Köszönöm. Tekintet arra, hogy szalad az idő, és lesz még más dolgom is. Szerintem a nők támogatása program nem abból kell táplálkozom, hogy különbségek vannak, férfiak és nők között nincsenek külön nőprojektek, meg férfi projektek szerintem. Ettől eltekintve viszont ö, volt már alkalmam önnel eszmét cserélni, íréses, írásos kérdéseket is beterjesztettünk. Sajnos meg kell állapítsam, hogy ezek megválaszolása elgondolkoztatott afelől, hogy lehet, hogy mélyebben el kell merüljek a témába, hogy megértsem az ön válaszait. A válaszai annyira tele voltak szakkifejezésekkel és technikai részletekkel, hogy bizony, hát nagyon sok időt és erőfeszítést, tanulmányozást vesz igénybe az, hogy értelmezni tudjam ezeket. Ez bizony kár, mert szerintem az EB-vel való eszmecsere és az EB pénzekkel való gazdálkodásának mikéntjét lehet szakmai szinten feltárni, anélkül, hogy teoretikus szakifejezések dzsungelébe bonyolódnánk. A kérdés, amit felmerül ehelyt, abban áll, hogy a, a válaszaiban ön méreható elemzésről beszél. Nos, szeretném tudni, meddig tart egy-egy ilyen elemzés elkészítése, hiszen az EU bizottság és az EBB által felhasznált pénz, pénzekkel való gazdálkodás ciklusát figyelembe véve a projekt velumenek és a támogathatóság fényében vannak külön egyes szakaszolások, ahol a mikrofinanszírozási eszközök ugye csak kisebb volumeneket érnek el, meddig tart általában még egy projekt támogatást kap, az EBB-től, a projektben nyújtásának idejétől kezdve, beleértve ezt úgynevezett méreható elemzést is, amelyről beszélt, amíg megszületik az EBB döntéshozatali fórumán a releváns döntés, és mely, meddig tart átlagban a befektetés beruházási jóváhagyásától a konkrét folyósítás időpontja, mennyi idő telik el addig, hiszen nyilván nem automatikusan azonnal történik a kifizetés. Köszönöm az első válaszok, az első kérdések megválaszolását. Tekintettel arra, hogy az idő szalad, kérem mindenki két percben szóljon hozzá, Ajala képviselőtársam él szó. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az elhangzottakat a bank képviselője részéről, ami a dokumentumot illeti. Ez egy olyan dokumentum, ami részben információkat tartalmaz, és az alap menedzsmentjével foglalkozó tanács által elfogadott dokumentumokhoz hogyan tudunk hozzáférni? Ezek vajon mennyire állnak a rendelkezésére a képviselőknek? Másodszorban pedig azt szerettem volna megkérdezni, hogy itt, itt auditról is esett szó, csalásról és így tovább. Ez azt jelenti, hogy ennek, ezek szerint önök az Olaffal együttműködnek, és a nemzeti szervezetekkel, hatóságokkal is, de ugyanakkor mondjuk a KPMG-vel is, ez azért elég problémás eseteket vet fel, például Portugáliában. Ugye itt egy európai alapról van szó. El tudják-e magyarázni azt, hogy pontosan kivel dolgoznak együtt, mit tesznek, és az is világos, hogy itt az Olafról is szó esett. Rapidissimo. Nagyon röviden. Én is köszönöm, hogy a BEI eljött, nagyon sok érdekes választ adott. Egyetlen egy kérdésem lenne, ez pedig arra vonatkozik, hogy azok a projektek, amelyeket finanszíroztak, illetve a harmadik országokban a közbeszerzési eljárások hogyan valósulnak meg, milyen előzetes vagy megelőző intézkedéseket alkalmaznak annak érdekében, hogy biztosak legyenek benne, hogy nem olyan cégeket finanszíroznak, amelyek mondjuk a szervezett bűnözésből, vagy akár a terrorizmusból is származó e-, összegeket akarnak tisztára mosni. És hogy vajon a bankrendszer elége ahhoz, hogy az átláthatóság biztosítva legyen, mert hát ugye a természetes személyekkel kapcsolatban ez nem jelent problémát, de a szervezetekkel, cégekkel kapcsolatban igen. Egyébként a, ezen keresztül, vagy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a beruházási bank adna-e tanácsot a jogalkotónak, hogy mit lehet tenni ennek megakadályozására? Köszönöm, Lazarolő úr. Még a bizottságnak is kell adni néhány percet, és voltak éppen az ülés végig értünk, de azok mások biztos várnak néhány percet, parancsoljon. Thank you. Um... Köszönöm próbálok röviden hozzászólni. Uh, I think the, the... Ami az mm, határidőt, vagy az időszakot illeti, az attól függ, hogy mennyire komplex egy projekt. Olyan portfóliókat finanszírozunk, amelyek egyszerűbbek. Ebben az esetben természetesen a másik felet értékelnünk kell, és azt is, hogy a másik félnek mennyire van kapacitása arra, hogy ezt a munkát elvégezze, azt, hogy a másik fél mennyire hajtja végre a bevált gyakorlatokat. Például a bevált gyakorlatokat, bank bevált gyakorlatokat, de hogyha egy nagy projektről beszélünk, ahol nagyon mélyreható elemzése van szükség, vagy engedélyeket kell, környezetvédelmi engedélyeket kérni, vagy mélyrehatóan kell elemezni bizonyos technikai aspektusokat, például, hogyha egy nagy közlekedési projektet, egy autópályát szeretnénk finanszírozni. Tehát egészen más szinten találhatóak a projektek komplexitásai. Tehát például a KKV-k, a mikrohitelek esetében hogyha ismerjük a másik felet, akkor, hogyha már korábban vannak eredmények arra vonatkozóan, ez egy valóban megbízható partner, akkor két-három hónapon belül beindulhat a folyósítás. Hogyha összetett projektről van szó, akkor tényleg ez a projektől függ, akkor a kellő gondosság miatt nem bízunk abban, hogy gyorsan tudunk dönteni, Például, hogyha egy közbeszerzés ilyen vagy olyan módon született, akkor lehet, hogy több mint egy év is eltelik a jóváhagyás és a folyosítás között. Tehát azzal kapcsolatban, hogy a másik fél hogyan teljesít különböző fontos területen, környezetvédelem vagy a közbeszerzés területén, ezt is figyelembe kell vennünk. Mit teszünk annak érdekében, hogy partnereink, akik említették a turizmus elleni harcot. Vannak szakpolitikáink, amelyek ezzel foglalkoznak, mert meghatározzák. Mit, eh, hogy határozzuk meg a nem megfelelő joghatóságot, nemzetközi sztenderdek alapján az ENSZ, az IMF az OECD, az FATF meghatározásaira támaszkodunk, amikor meghatározzuk, hogy melyik ország, vagy az országot hogyan ítéljük meg. Amikor viszont egy egyéni partnerrel van dolgunk, akkor a due diligence ö, vizsgálat révén vizsgáljuk meg, hogy mit tesznek ezek a partnerek hogyan teljesítenek, válaszolnak-e az agályainkra. Ez, ez kapcsolódik a missziók monitoringja. Szeretném tudni, hogyan alokálják a, az alapokat, és van-e olyan jelentéstételi rendszer, amely tájékoztatást biztosít mely révén láthatjuk, hogy úgy fejtik ki a tevékenységet, ahogy kell. Az Olaf kapcsán persze nekünk kötelező jelentenünk ezen esetekben. Hogy őszinte legyek, most nem tudom megmondani, hány esetről van szó. Tehát számszerű választ nem tudok adni, majd írásban, ha gondolják. Nem nagy ez a szám, kicsi a szám. De ha konkrét számot akarna, akkor, mint mondottam, a belső adatbázisunk alapján megadom ezt. Köszönöm. Sorry. Procurement. Procurement. On, on procurement. Közbeszerzések ügyében. megkérdeztem, mit teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy például ne finanszírozzanak terrorizmust a általunk támogatottak. Nos, erre vannak a due diligence vizsgálatok. Általában egy bankkal van kapcs vagyunk kapcsolatban, tehát hogyha ez ki van téve olyan kockázatoknak, amelyek azt jelentik, hogy átmennek az pénzek, nem jogosult kezekbe, itt a magasabb kockázat. Tehát az ország alapján értékelünk, és a standard meghatározó intézmények normái alapján működő, nem mi határozunk meg ezeket a normákat. De ezt követően az egyéni partnerek tekintetében egy due diligence vizsgálat folyik le, kérdőívet alapján kérdezzük meg tőlük, hogy ezen best practice-eknek megfelelnek-e, belső ellenőrzések, szűrővizsgálatok történnek-e, fizikai missziókra is kiutazunk, vannak ellenőrzésre megbízott kollégáink, akik helyszíni vizsgálatokat végeznek, és ha nem megnyugtató a, a, a partner helyzete, akkor nem tartjuk minősítetnek, és ilyenkor nem működünk velük együtt. Ha aggájaink vannak, akkor ilyen hát extra erősített monitoring kerül bevezetésre. Van vannak a szerződések alapján követelmények, amelyeket alárunk a felekkel, például hogy nem mennek a pénzek támogatása egyes országokba, amelyekkel nem akarunk kapcsolatba lépni. Például most az alapok allokációja a projektek révén. És meg kell bizonyosítjuk, hogy a projektek valóban ott vannak fizikailag abban annak az országnak a joghatóság alatt, amelyben mi a, ö, megállapodtunk. Tehát vizsgáljuk, hogy gyakorlatban hogyan használják az alapokat. Thank you very much. I do not see... Köszönöm szépen. Nem látok további megjegyzéseket. Talán az Európai Bizottság még. Köszönöm szépen. Csak négy nagyon rövid gondolat. Először is gratulálunk a beruházási banknak. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az AKC tekintetében nagyon jó munkát végzett a bank, hozzájárulva az Európai Bizottság által kitűzött célokhoz. Harmadsorban pedig nekünk nagyon pozitív az, hogy növekednek az egyfőre első összegek, és ez azért is van így, mert visszaforog a rendszerben a korábbi befektetések hatása. Tehát a harmadik gondolat az arra vonatkozik, hogy az Európai Bizottság is ösztönzi a beruházási bankot abban, hogy folytassa erőfeszítéseit az addicionalitás kérdésében minden művelet tekintetében. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek a beruházási hullámnak a kapcsán meg kell magyarázni, indokolni kell azt, hogy mit, hogyan tesz a beruházási bank. Ez korábban nem így volt. Én úgy gondolom, hogy most viszont kollektív erőfeszítésre van szükség, annak érdekében, hogy a pénzek felhasználását meg tudjuk indokolni. És végül az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy külön oda kell figyelni a tőke mozgásokra, a az adóelkerülésre, és ezzel kapcsolatban nagyon világos a bizottság álláspontja, minimáló és jókormányzási feltételeket mindenképpen biztosítani kell ezen keresztül is. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő, már el kellett menjen. Szeretném megköszönni a tájékoztatást ez is egy kicsit szorozza bennünket az idő. Legközelebb, ma jobban szervezzük az ülést. Köszönöm képviselőtársaimnak is, hogy ki bírták mostanáig. Kedves estét kívánok, sütörtökön majd kilenckor találkozunk ismét.